Guten Morgen, ich eröffne die Sitzung. Jó reggelt kívánok, megnyitom az ülést. A hetes napi rendi pont következik. Az Európai Uniós nagykövetek beszámolóiról kerül sor, és ezeknek a um, elemzéséről. Hán és Mimica biztosokkal volt egy találkozó, E, és sajnálatos módon nem tudtunk mindenkit tájékoztatni. Elnézést szeretnék kérni a KONT szakbizottság tagjaitól. Természetes, én, természetesen én tudomásul vettem ezt az e, anyagot, és tegnap este vettem észre, hogy én vagyok csak ennek tudatában, a többiek nem. A két főigazgatóságot sok szeretettel köszöntöm, és meg is adom a lehetőséget, hogy mutassák be az anyagot. Ki kezd? A DEFCO, tessék. Merci, Madame la Présidente. Je vais euh, m'exprimer Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy megszervezték ezt a találkozót. A DEFCO főigazgatójával már eh, tudtak eh, egyeztetni arról a tartalékról, Eh, amely 2016-ban merült fel a DEFCO-ban, eh, és a biztos úrral is egyeztetni tudtak már az eh, mentesítési eljárás keretében a 2016-os évre, de ezek a találkozók akkor is nagyon hasznosak, hogy beszéljünk a teljesítményről a pénzügyi végrehajtás keretében. Először is hadd emlékeztessek mindenkit a küls a külső segítségnyújtási igazgatási jelentésre. Ezt azért hoztuk rétre, hogy támogassuk a, eh, a DASZ, a, támogassuk a eh, DASZ-ok kiadását, és a 67.3-as cikk vonatkozik erre. Az ez a dászok mutatják meg, hogy a pénzügyi eszközök felhasználása megfelelte a szabályoknak, és hogy a célkitűzést sikerült-e megvalósítani a fejlesztés keretén belül. De ez messzebbre mutat, mint a DASZ. Ez egy valódi, nagyon jó végrehajtási vagy igazgatási ellenőrzési eszköz, amely most már lehetővé teszi, hogy valós időben, eh, mert, és ezt lehetővé teszi eh, az informatikai rendszer, és ez egy valódi csoda, hogy hogyan állunk tehát a megvalósításban. Ezt használjuk, ezt az eszközt eh, a szervezet minden szintjén és a központban is. Ami az EAMR-t illeti, ez a teljesítmény indikátorokon túl számos más tényezőt is tartalmaz, amely lehetővé teszi a, az együttműködésünk megvalósításának az értékelését, a szomszédos országokkal folytatott politikai párbeszéd keretében, az elért célokat illetően, a kockázatok meghatározásában milyen intézkedésekre van szükség ezeknek korlátozására, aztán milyen, mennyiben láthatóak a programjaink, hogyan valósul meg a segítségnyújtás hatékonyságának az erősítése, ennek a megfelelő megvalósítása, aztán értékeljük a belső eh, ellenőrzési eh, sztenderdek végrehajtását, illetve az ellenőrzés és audit rendszer hatékonyságát. Aztán az emberi erőforrásokról eh, is vannak itt tényezők, illetve a teljesítményindikátorok érték, összefoglalója, illetve a dászokról szóló információk. Tehát így készül el a decemberi jelentés, ebből áll ez alapján kezdődik meg ennek az elkészítése. Januárban az EALMEReket aláírják a delegációvezetők, februárban az AOSD jelentéseket írják alá az igazgatók, márciusban a főigazgató, DEFCO főigazgatója aláírja a dászokat, és aztán átadjuk az információ csomagot a többi intézménynek, az Európai Parlamentnek, a tanácsnak, a számvevőszéknek. 2017. júniusban a kollégium um, jóváhagyja az, eh, a bizottság éves programját, és aztán átadjuk, és az információ csomagot továbbítjuk a parlamentnek. Vagy májusban egy Excel táblázatban, vagy október-novemberben később az eredmények, a 2016-os eredmények elemzésének eredményeként. Két eh, célkitűzést eh, határoztunk meg, az egyik a DASZ, Fontos, hogy ez a jelentés valóban, ami a teljes elemeket, az elemek összességét illeti, lehetővé teszi, hogy aláírják ezeket a daszokat. Az ebben a jelentésben tartalmazott információ ugyanis valós és megbízható. Az eszk, rendelkezésre állított eszközök, a pénzügyi és emberi erőforrás eszközöket a meghatározott célkitűzésre használták fel, tehát a jó pénzügyi vagy a pénzügyi igazgatás megvalósult, vagy a jó költségvetés végrehajtás, és aztán az, az ügyletek legalitását és szabályosságát így tudjuk garantálni. Ami a pénzügyi igazgatás ellenőrzését illeti, egy monitoringot hoztunk létre, egy állandó monitoringot, a teljesítményindikátorokra, delegációs szinten, igazgatósági szinten és főigazgatósági szinten, úgy végezzük a munkát, hogy az állandó monitoring eredményeként egy harmadéves értékelésre tud, lehessen sort keríteni, és akkor ezek alapján a delegációkkal, illetve a specifikus indikátorokkal, vagy ezeket figyelembe véve elemezzük a helyzetet. Ami az átláthatóságot illeti, az indikátorok az DC, DEFCO és a DJ éves jelentésében szerepelnek. E, ezeket az Európai Parlamentnek átadjuk. A Mimica biztos úrral folytatott eszmecsere az során a mm, mentesítési eljárás során újra verifikáltuk, hogy minden információ eljutott az Európai Parlamenthez, és megalapítottuk, hogy a, mi a dokumentumok bizalmasságát illeti, ezt túl szűk körűen értelmeztük, tehát nagyon fontos, hogy ne adjunk át bizalmas információ, dokumentumokat, amelyek aztán hát árthatnak az adott országnak, de az információ 99%-a egyébként megfelelően, tehát nem bizalmas jellegű, és így tehát ezeket újra értékeltük, hogy a 2018-as évben a 2017-re vonatkozó anyagok nagyobb körét át tudjuk adni az Európai Parlamentnek, és így az EMR-t korlátozás nélkül tudjuk használni. Tehát megtörtént a részletes elemzés, ami a globális elemzési eredményeket illeti, ez azt mutatja, hogy elég jó eredményekre jutottunk. 108 delegáció készített jelentést, ebből 101 a KPI, KPI több mint 60%-ára kapott zöld jelzést. Tehát csak 7 olyan delegáció volt, amely nem kapta meg a KPI-k 60%-ára a jóvágyást. Most átadom kollégámnak, a Johnston kollégának a lehetőséget, hogy folytassa. Köszönöm szépen, Luke, köszönöm szépen, elnök asszony. a DJ Neil nevében köszöntöm Önöket, és örülök, hogy elmondhatom az elemzéseinket. A DJ Neil második évben jelent a KPI-kről. Először 2015-es évre vonatkozóan jelentettünk, ez egy újdonság számunkra, persze a DG 2015 elején jött létre. A DEVCO igazgatósága és a régi bővítési főigazgatóság összevonásából. 18 kp ről jelentettünk 2015-ös évre vonatkozóan, persze tudtuk, hogy a parlament mind a 24-re szeretne beszámolót kapni, és 2016-ra erre kitértünk. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez számunkra hát tanulási folyamat volt, és azt gondoljuk, hogy évről évre haladunk a dologgal, és reméljük hogy a dolog 2017-es évre vonatkozóan már tökéletes lesz. Hogyha megnézzük, hogy mit sikerült elérni általánosságban, azt gondoljuk, hogy pozitívak az, pozitívak az eredmények, persze nem akarunk önteltek lenni, de látnunk kell, hogy volt valami javulás. A 24 KPI-ből 20 esetén, hogyha megnézzük a 2016-os agregált eredményeket, elértük DG szinten az célokat, és ez egy 83%-os sikerrátát jelent. A 2016-os teljesítmény összehasonlítható a 2015-össel, amikor is 18 KPI-ról számoltunk be, és 12-ben értük el a benchmarkokat, és ez 67%-os eredményt hoz ki. Hogyha megnézzük, hogy mely delegációk hogyan teljesítettek, melyik nem érte el a 60%-ot. Itt kiváló a trend. Egyre több delegáció éri el a legtöbb KPI-re vonatkozó célkitűzést. 2016 végén megnéztük 22 delegáció eredményét, és csak egy delegáció nem érte el a KPI 60%-ának az eredményét, és ez nyilván nem meglepő, hogy Szíria. Hogyha megnézzük a különböző KPI kategóriákat, azt látjuk, hogy a három KPI kategóriában sikerült előrelépést elérni. Hogyha megnézzük először a megbízható pénzügyi eh, menedzsmentet és a eh, források felhasználatát, a kép KPI 1-esben előrelépést értünk el, 91%-ról 2015-ben 2095 5%-ra 2016-ban. Aztán, hogyha megnézzük a, régi előfinanszírozást, a 7-es KPI-t, ezt 33%-kal csökkentettük, hogy 679 millióban, és ez azt jelenti, hogy a januári 2 milliárdról uh, ki a decemberre 1,4 milliárdra csökkentettük. Aztán a régi RAL, a 9-es KP 376 millióról szintén csökkent. Hogyha megnézzük a projekt lámpajelzéseket, az a két projekt elemzés KPI, az 5-ös, 6-os, amelyek újak a NIR szempontjából, ezek nagyon előretekintőek, és így meg lehet nézni, hogy teljes mértékben ki tudjuk-e használni a forrásokat a projektek végére. Megnézzük, hogy itt mit értünk el. Azt látjuk, hogy a problematikusnak tekintett projektek az összes projekt 36%-át teszik ki. Az 2040 2149 projektből 576 projekt, ez 27 százalék, ezek eh, problematikusak. És itt most megnyitnék egy kis zárójelet, mert persze a benchmark a piros eh, kártyás vagy piros lámpás projektekre vonatkoznak. De persze ide be kell vennünk a sárga jelzésű eh, projekteket is, a KPI 5, KPI 6 tartozik ide. Ezt eh, elemeztük, és eh, mire jutottunk? Azt, arra jutottunk, hogy eh, számos esetben, amikor megnéztük ezeket a problematikus projekteket, túl, túl optimistának tűnt a megítélése, az előzetes megítélése ezeknek a projekteknek, úgyhogy egy kicsit realistábbnak kell lenni. Azt is meg akarom, meg szeretném említeni, hogy hát a világnak olyan részein is jelen vagyunk projektekkel, ahol hát kifejezetten nehéz, nehéz a munka, és igyekszünk proaktívnak lenni, és hogyha szükséges, a projekt dizájnt megváltoztatjuk. Az év végéig nem amíg el nem készül a jelentés, nem fogjuk tudni, hogy hogyan alakul a helyzet, és nem fogjuk tudni, hogy mi történt ezekkel a problematikus projektekkel addig, amíg nem készítjük el a 2017-es évre vonatkozó jelentést. Hogyha megnézzük a következő KPI csoportot, a hatékonyság, a belső kontrollrendszer hatékonyságának mérzése, itt is javult a helyzet. 2012 a 12-es és a 20-as közötti KPI-ket megnézzük, a 2016-ban a, nem, a szabályoknak nem megfelelő kifizetések, amelyeket sikerült megelőzni ex ante ellenőrzéssel, ez 4,64 százalék volt, 129 millió, de itt sikerült javulást, javulást elérni. 2015-ben 3,88 eh, százalék volt ez ugyanis. És hogyha megnézzük az utolsó KP csoportot, az éves audit tervek végrehajtása 21-től 24-ig kp ig három zöld kp van, 2016-ban, 2015-ben pedig egy volt. Hogyha most megnézzünk egy nagyon fontos kérdést, hogy mi, mit kezdünk ezzel a sok információval, amit kapunk a KPI-vel kapcsolatban, és mi a DG-ben az álláspont ezzel kapcsolatban. Nos, megállapított, megmondtam, hogy elmondtam, hogy már e, két éve, másik éve dolgozunk ezen, és a KPI-kat nagyon komolyan vesszük a dg ben és hát tanultunk e, a folyamat során, igyekszünk a tudatosságot erősíteni a KP-vel kapcsolatban, és igyekszünk biztosítani, hogy ezt mindenki értse ennek a lényegét. Havi pénzügyi jelentéstételt szervezünk, ebben minden olyan információ benne van, ami a, a dashboardokban is szerepel, és ezek tehát szerepelnek a havi pénzügyi jelentésben Ezeket megtárgyaljuk a DG-ben nagy széleskörű üléseken. Amikor megkapjuk az EAMR-eket, megkaptuk az EAMR-eket februárban, ezeket részletesen elemeztük, és én, a főigazgató és az igazgató egyeztettünk az adott földrajzi területről, és megnéztük, hogy mik a e, problémás részek, és azonnali e, megvizsgáltuk, hogy melyek azok a, területeken a, a területek, amelyeken azonnali fellépést van szükség. A KPI eredményekről rendszeres e, üléseket tartunk a unit vezetőkkel itt Brüsszelben, illetve a pénzügyi és szerződés kötési egységek fele, vezetőivel is, és volt egy ilyen egyeztetés múlt hónapban az Operation Sections és a Finances and Contracts unitok vezetőivel. E, e, Macet Dóniát vizsgáltuk meg, megnéztük a KPI teljesítményeket, és megnéztük, hogy mit lehetne javítani az év végéig. Említettem azt, hogy folyamatosan egyeztetünk senior és management üléseken, és ezen rendszeres eszmecserék eredménye az, hogy rendszeres kommunikációra kerül sor. Például most konkrétan arra koncentrálunk, hogy a felülvizsgált költségvetési végrehajtási terv teljes végrehajtása megtörténjen az év végéig. E, úgyhogy itt nagyon élénk levélváltásra került sor. Ez a DigiNIR-re vonatkozóan a KPI beszámoló, és akkor most visszadom kollégámnak. E, merci. E, ça sera aussi un... Köszönöm szépen, próbálom összefoglalni azt, amit a KPI-ről elmondtunk a DEFCOM belül. Nos, egyértelmű a trend, tehát a KPI-k javulnak, és ez nem véletlen, hiszen koncentráltan foglalkoznak a delegációk bizonyos problémákkal, például a kifizetések területén, és számos oka van annak, a 2000, vagy volt, van annak a 2016-os évben, hogy a kifizetésekkel gondok voltak, de azt gondolom, hogy mindenképpen beszélni kell azokról a KPI-król, amelyek a, a, például a, arra vonatkoznak, hogy milyen gyorsan fizetik ki a számlákat, vagy hogy mennyire tartják tiszteletben a kifizetési szab, szabályokat. Tehát a KPI-kkel ott állunk jól, ahol célzottan foglalkoznak a megállapított problémák megoldásával. a jó, a bevált gyakorlattal kapcsolatban két példát szeretnék említeni. A régi, egy régi típusú előfinanszírozás csökkentése az egyik ilyen. Négy év alatt felével sikerült csökkenteni ezt a típusú előfinanszírozást. Folytonos harcot vívunk. Ez azt jelenti, hogy a fürdőket folytonosan tele töltődik, megpróbáljuk ezt folytonosan kiüríteni. Tehát egyrészt a múltbeli problémákkal kell foglalkozni, másrészt pedig úgy kell tervezni, hogy ezek a problémák jövőben ne forduljanak ismét elő. A második példa a régi típusú szerződések megszüntetése. Ezek olyan szerződések, amelyekkel kapcsolatban elmondható az, hogy nincsenek még nincsenek ezek teljes mértékben lezárva, de már a tevékenységnek vége van. Nos, ezen a területen is nagyon komoly csökkenés történt a portfólión belül. Aztán belső ellenőrzési rendszerek. Itt is láthatjuk, hogy az ex-ante ellenőrzések milyen hatékonyak. Ezen típusú ellenőrzések lehetővé tették azt, hogy 2016-ban 132 eh, eurót szerezzünk vissza. Tehát ezek olyan kifizetések, amit jogtalanul, amelyek jogtalanul történtek, ezeket sikerült vissza szerezni, ez majdnem 2 Ez majdnem 2 volt 2014-ben. illetve a kifizetési kérelmek esetében a kérten ki nem, ki nem fizetett számlák is kb. 2%-ot mutattak. Ami pedig audit tervezés, az audit tervezést illeti minden halad az eredeti tervek szerint. Korábban 22 olyan delegáció volt a 86-ból, amelyek nem tartották tiszteletben a KPI-ket. Ez az arány nagyon nagy mértékben, cső, nagyon mértékben csökkent, hiszen testre szabott akcióterveket dolgoztunk ki a delegációk számára, földrajzi régiónként. Vannak olyan delegációk, ahol nyilvánvaló, hogy a politikai vagy a biztonsági kontextus nehezíti meg az igazgatást, sokszor a piros mezőben van a KPI, pontosan ezért, de amennyire tudjuk, ezt kijavítjuk. Sur euh, les feux tricolores, c'est-à-dire le fait... Ami pedig a közlekedési lámpákat illeti, akkor kapnak zöld utat a KP-ig, hogyha a projektek jól működnek, ha kevésbé jól működik, akkor ugye sárga lámpát kap a projekt, és hogyha valami nagyon nincs rendben, akkor jön a piros lámpa. Úgy gondoljuk, hogy ez az eszköz nagyon jól működik, és köszönjük a parlamentnek, hogy arra kértek minket, hogy az erre vonatkozó elemzésünket, elemzésünket szigorítsuk meg. 2016-ban egy tipológiát állítottunk fel, hogy miért késlekednek a projektek, avagy miért képtelenek az egyes projektek arra, hogy beteljesüljenek. Arra kértük a delegációkat, hogy korrektív intézkedéseket tegyenek, hogy a helyzeten tudjanak javítani. Nagyon hasznos volt szintén ez a tipológia, mert, ahogy ezt Márk is mondta, a beavatkozási logika volt az egyik lehetséges hibaok. Tehát azokat az intézkedéseket kellett meg szigorítani, amelyek jobban tudják elemezni a kockázatokat, sokkal realistábbnak kellett lennünk azzal kapcsolatban, milyen célokat tudunk elérni, hogy olyan projekteket tudjunk végül kiválasztani, ahol biztosak lehetünk abban, hogy a célokat elérjük körülbelül 300 projektről beszélünk, 300 projekt van ilyen helyzetben, vannak egyéb projektek is, amelyek a nehéz biztonsági körülmények miatt nehezen végrehajthatóak. Sokszor partnereink hiányoznak, vagy nincs meg a partnerekben a politikai akarat, de ez a tipológia, tipológia ez tényleg nagyon bevált. Megpróbáltuk természetesen azt elérni, hogy a piros lámpát kapó projektek aránya csökkenjen, a benchmarkunk 10%, de most 4% felé próbálunk haladni, és aztán vannak ugye a sárga lámpát kapott projektek is. Ahogy korábban említettem, a KPI-k a DAS számára is nagyon-nagyon hasznosak, de az igazgatási ellenőrzés szempontjából is hasznosak ezek. Éppen ezért a jövőben is ezt a rendszert fogjuk használni már egy éve, vagy másfél éve van egy dashboardunk, és ezáltal napi szinten tudjuk követni a KPI alakulását, a különböző igazgatási eszközeink, amelyeken keresztül akcióterveket tudunk létrehozni, hogy megpróbáljuk megoldani az igazgatási problémákat, amelyek nem teszik lehetővé, hogy a céljainkat elérjük. És ma a KPI kimáron a DEFCO kultúrában meggyökereztek, nincsenek olyan teljesítményről szóló üléseink, ahol a kpi ne kerülnének elő. Hogyha a KPI-ket használjuk, azt azért tesszük, azért használjuk a KPI-ket, hogy a problémákat pontosan lássuk, hogy mik a problémák, ezeket tudjuk azonosítani, és ezeket megoldjuk. Ez olyasmi, mint a közlekedési lámpa. Ez objektivitásra kényszerít minket, talán egy kicsi pessimizmusra is. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy melyek a kockázatos projektek. Ezeket nem szabad elfelejteni. Éppen ezért természetüknél fogva a kpi ig nem túl jó mert olyan igazgatási elemeket próbálunk meg kiszűrni, amelyek problematikusak, amelyekkel még dolgunk van, és megpróbáljuk tehát a ö, nagyra törő projekteket segíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, különleges nap ez a mai. Nagyon örültem, és nagyon örültem annak, hogy azt mondta, hogy ez egy kifejezetten hasznos eszköz. És köszönöm Önöknek a munkát, amelyet elvégeznek az adatokkal kapcsolatosan. Nagyon szép, hogy azt mondta, hogy milyen hálásak. Hát köszönjük mi is. Olyan szép ez, majdnem olyan szép, mint a karácsony. Remélem, hogy sikerült tovább javítani a hatékonyságot, és az irányítási struktúrát is a külügyi területen. Ezért is fontosak ezek a jelentések és a bizottság állandó monitoringja. Nagyon hálásak vagyunk azért is, hogy a bizottság a DigiDevCo különösen komolyan veszi ezeket a jelentéseket, a DJ nir még úton van e felé, ez látszik a jelentéseken is. Látszik az adatokkal való bánásmódon is, de remélem, hogy a DJ nir is eljut oda, ahol már tart a DJ Defco. Szerintem fontos, hogy felmutassuk a nyilvánosság előtt is, hogy javulunk folyamatosan, és hogy hatékonyan felhasználjuk a forrásokat egy ilyen területen amely nagyon fontos az európai polgárok számára is. Nyilván nem lepi meg önöket, hogy van ilyen kérdésem is. Örülnék tehát annak, hogy a módszertanát tekintve, az adatok kezelését tekintve a DG NIR közel legyen a DG defco hoz A DG DEFCO mindig benyújt nekünk egy konszolidált projektlistát is, ez, ennek örülnénk a DG NIR részéről is. És persze jó lenne, hogyha jelentésekhez való hozzáférést is egyszerűsítenék a számunkra. Köszönöm szépen, hogy elmondták, hogy a DJ DevCo részéről ez hamarosan várható, és remélem, hogy a DJ Nér is hamarosan hasonlóképpen jár el. A DJ Nérrel kezdeném. Ha megnézzük, hogy mely delegációk vannak pirossal és melyek narancs színnel jelölve, Fájrom 79%-kal került be, Ukrajna 73%, Szíria 69%, ezek nem meglepő adatok, Örményország 71%, Libanon 60%. A projektek több mint 50%-a ezen országok esetében problematikus szakaszban van, fogalmazzunk így. Jó lenne, hogyha a DJ Nér közölni, hogy mit terveznek tenni az ügyben. Albániával kapcsolatosan is van néhány kérdésem. A jelentésből kiderül, hogy Albániában a szerződésekkel, pénzügyekkel, auditokkal foglalkozó munkatársak fele 2017-ben lecserélődött. Szeretném megtudni, hogy ennek mi lesz a következménye Albánia szempontjából. A jelentésekből az is világosan látható, hogy fordításra is munkaerőre van szükség, fordítókra van szükség, és egyéb munkatársakra is. Szerbiában van egy 145 milliós projekt, amely egy portfólió jelentős részét, a portfólió jelentős részét teszi ki, és pirosan jelölték. Erre vonatkozólag nem kaptunk információt, nem tudjuk, mi történt, szeretnénk további információkat kapni erről a nagyszabású szerbiai projektről. Törökország, Törökország úgy tűnik nem okoz gondot. Majd, hogy nem a legjobb bevált gyakorlatok példájaként szolgál. Mi lehet az oka annak, hogy Törökországban ilyen, ennyire jól mennek a dolgok a politikai keretfeltételek ellenére, hiszen ezen feltételek alapján az ember azt gondolná, hogy itt gond lesz, de nincs. A DigiDefco egyébként nagyon jól készíti elő az adatokat, nagyon érthetően tálalja őket, és hát az is jó, hogyha kevéssé pozitív adatokat is ismertetnek, mert ez a hitelességet növeli. A funding programok már nem azonosíthatók a projektlistán. Két oldalúan, bilaterálisan még ki fogunk térni erre, az egyeztetések során, hogy jobban ellenőrizhessük ezeket. A DigiDevCo különböző problémákat azonosított, több mint tíz delegáció van, ahol a problémák, a problematikus projektek aránya meghaladja 60%-ot, Jemen és Eritrea esetében még magasabb az arány. Tudjuk, hogy ezekben az országokban nehezek a körülmények, de mit tesznek annak érdekében, hogy az országokban jobb eredményeket érjenek el, mert hát 98% az majdnem 100%. Milyen konkrét intézkedéseket foganatosítanak ezen országok esetében? Aztán költségvetési támogatások. Ez egy nagyon érdekes rész. 15-ből 10 projekt esetében tehát a 15 legnagyobb zöld projekt költségvetési támogatás, de a piros projektek közül a 15-ből 6 szintén költségvetési projekt, és 15-ből 8 esetében lát, látjuk azt, hogy itt számszerűleg gondok vannak, és ezek is költségvetési támogatások. Mi történt ezen a téren, hogy ennyire romlott a helyzet? Nagyon hálásak vagyunk egyébként azért, hogy ezt a romló helyzetet azért bemutatják, és közlik, hogy itt gond van a költségvetési támogatás azon országok esetében, ahol ez ismételten előfordult, vajon fe- felkerül egy fekete listára, készül egy fekete lista, vagy mi lesz, mi várható a jövőben? És a 21-22-es, 23-as KPI-vel kapcsolatosan is szeretnék kérdést feltenni, hogyha megnézzük azt a tíz delegációt, ahol még a legtöbb audit várat magára, akkor Madagaszkár a tíz legrosszabban szereplő delegáció közé kerül. Nagy a lemaradás az auditokat, az ellenőrzéseket tekintve 2015 óta. Miért van ez így? És mit tesznek annak érdekében, hogy javuljon a helyzet? Kongó, Csád és a Közép-Afrikai Köztársaság. Nehéz esetek, igen de a legrosszabban teljesítő országok közé kerültek az auditok tekintetében is, van ennek valamilyen oka. És felvilágosíthatnának-e bennünket ezzel kapcsolatosan. Ezek lennének a kérdéseim. Nem tudom, ki szeretné kezdeni. Ahogy szeretnék. Uh, Madam Chair, you, you cited a number of delegations. Elnök asszony több delegációt is felsorolt, amelynek a projektekkel problémája van. Nem tudok külön kitérni mindegyikre, mm, egyszerűen azért, mert jelen pillanatban nem áll rendelkezésemre az összes információ. Párbeszédet folytattunk a delegációkkal, és közöltük velük, hogy orvosolni kell a helyzetet. Tudomásul vettem azt is, amit mondott, arra vonatkozóak, hogy a DEFCO-hoz képest hol tartunk. Természetesen a bevált gyakorlat alapján próbálunk mi is fejlődni. A DEFCO jóval előbbre jár a megfelelő módszertan végrehajtásában, mi szeretnénk eljutni erre a szintre. Nem tudom garantálni, hogy ez azonnal meg fog történni, de mindenképpen célunk az, hogy eljussunk ide. Törökországban valóban vannak problémák, vannak kihívások. Ezen kihívások egyike a programok tényleges végrehajtása. Törökországban a helyzet azonban mégis nagyon más, mint a legtöbb másik ország esetében, mert Törökországban az irányítást, a menedzsmentet a török hatóságok végzik, ez azt jelenti, hogy a közlekedési lámpa gyakorlat egészen máshogy néz ki itt. De igen, vannak kihívások, kezelni próbáljuk őket, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a török hatóságok maguk is felgyorsítsák a programok végrehajtását. De persze tudjuk, Törökországban nagyon nagy kihívást jelent a politikai kontextus, és sok minden befolyásolja a helyzet alakulását, és megnehezíti projektek menedzselését, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Törökországban ott van a menekültügyi megállapodás, amelynek a végrehajtása tavaly indult el, és a 2017-es számok már sokkal beszédesebbek lesznek e tekintetben, mint a 2016-osak. Ami Albániát életé és a, munkavá- a munkatársak lecserélődését, ez egy olyan probléma, amely jel több delegáció esetében találkozunk. Ezt a problémát kezelni kell, csökkenteni kell a negatív hatásokat azért, hogy mindez ne legyen, ne legyen kihatással a programok végrehajtására. Albániában nagyon fontos programjaink működnek, és a DG nek különösen fontos szerep jut a bővítési országokban, ez magától értetődő. Nem gondoljuk, hogy a munkatársak lecserélődése hosszú távon hatással lenne a programokra, és úgy gondoljuk, hogy a delegáció vezető nagyon kompetens Albániában. Emellett az új munkatársakat is nagyon körültekintően választottuk ki. Odafigyeltünk arra, hogy ez a folyamat ne lassítsa a projektek végrehajtását. Ami Szerbiát illeti, Esetleg majd visszatérhetnénk erre a kérdésre, amikor miután volt alkalmam bele pillantani a feljegyzéseimbe, mert fejből nem tudom elmondani az információkat. Rendben, akkor várunk egy kicsit, mert a szerviai információ nagyon fontos a mentesítés szempontjából is, írásban is jó lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nézzük csak! A jelentésben kilenc delegációról van szó, ahol nem, értettük, nem értük el a KPI-s célokat. A teljesítményt mérjük, a 24 KPI-t, a 20, minden 24 KPI esetében nem csak az 5-ös és 6-os KPI-t vizsgáljuk, ahol ugye ez a közlekedési lámparendszer érvényesül. az a jelentés, amit Mimice és Hán biztosok eljutottak önnek, ott az 5-ös, 6-os KP-t még részletesebben elemezzük. Ott 10 delegációról van szó, ahol a legmagasabb szintű a portfólióban a, a sárga, illetve a piros projektek aránya. Jemen tartozik ide, Eritrea, Botswana, Mali, Mozambique, Ghana, Mauritania, Lesotho. C'est une anecdote, je dirais, vu le taille du portefeuille. Le... Mexikó is ide tartozik, ez csak a portfólió nagysága miatt mondom, és uh, Dél-Szudán. Ezekben az esetekben és az összes többi KPI-nél arra kérjük uh, a uh, földrajz igazgatóságot és a delegációt, hogy egy cselekvési tervet hozzanak létre attól függően, hogy miért jött létre ez a helyzet, a delegációnak föl kell tudni mutatni bizonyos intézkedéseket, hogy hogyan kívánja a helyzetet javítani. Tehát nem csak ezen két kérdéses KPI esetében, az összes többi KPI esetében is pontosan meg kell tudni mondani, hogy milyen cselekvési tervet hoznak létre. Ugye a költségvetési kérdésre külön rákérdezett. Ah, notamment où il faut faire attention à la manière dont on interprète les KPI et dont on interprète euh, les, les différentes couleurs que l'on attache. De, Említettük, hogy többféle színt kaphat egy projekt. Hogyha egy projektet meg kell állítani, vagy ne, ne, nem adunk több költségvetési támogatást, ezt felfüggesztjük, vagy késleltetjük a költségvetési támogatást, mert nem teljesítik a feltételeket. Nos, ezután, vagy ennek következtében vagy sárga, vagy piros lámpát kap, vagy jelzést kap ez a projekt, de a pénzt nem költjük el. Ha nem költjük el a pénzt, akkor nyilván a projekt késlelkedik, és hogyha túl nagy a késlekedés, vagy a késedelem, akkor egyértelműen piros jelet kap egy-egy projekt. Ez nem azt jelenti, hogy lehetetlen ezeket a projekteket megvalósítani, minden esetre nagyon nehéz ugyanakkor el kell mondani, hogy a pénzt ugye ilyen esetekben még mindig nem költöttük el. A költségvetési támogatásnál a, valójában tehát késleltetésről beszélünk, és a költségvetési támogatást élvező projektek közül azokat soroljuk fel nyilvánvalóan, amelyek a legnagyobb támogatást kapják, ezért szerepelnek a tíz legfontosabb, vagy a tíz említésre méltó, vagy a tíz legnehezebb helyzetben lévő projekt között. Van egy audit tervünk, amely három éves. Az első, az N évben az N plusz 1, illetve az N plusz 2 évben hozzuk, vagy végezzük el az auditot. Hogyha az audit eh, késlekedik, akkor, eh, tehát hogyha késlekedik a projekt, akkor eh, nyilván az audit is késlekedik. Hogyha nem megfelelő az együttműködés, akkor az audit is nehézkes, hosszabbak a határidők, az egyeztetés is hosszabb, mindez annak tudható be, hogy nem megfelelő az együttműködés a, illet, a szóban forgó a szóban forgó delegációval, és éppen ezért a tervezés, tehát a, a tervünk, a igazgatási terv sem túl realista. Éppen ezért kérjük azt a delegációktól, hogy a lehető legrészletesebb elemzést készítsék el arról, hogy egyes auditokat tudnak, hogy az auditokat meg tudják-e úgy oldani, ahogy ez a tervezés a tervben szerepel. A másik dolog pedig, hogy konkrétan milyen munkatársak, milyen személyzet van egy-egy delegációban, megvan a megfelelő képzettségük, szakértelmük, stb. stb. Ezt is vizsgáljuk a KPI-knél is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük ezeket a magyarázatokat, információkat. Még egy kérdésem lenne. Hogyan kezelik az EU-s nagykövetek ezt a problémát? Gondolom, hogy a delegáció vezetőkkel működnek elsősorban egyet, egy, együtt, de a nagykövetek írják alá elsősorban a külképviseleteken ezeket a projekteket. Elismerték el, hogy az ő problémájuk is ez a probléma. Gondolom inkább diplomáciai kérdésekkel foglalkoznak, de azért az EU tekintélye szempontjából nagyon fontosak ezek a pénzügyi kérdések is. És az újságban azt is olvastuk, hogy az afganisztáni delegáció vezetők az alkoholkereskedelemben tevékenykednek. Egy újság legalábbis erről számolt be itt Európában. Milyen munkatársakra vonatkozik ez? Bizottsági munkatársak, vagy helyi munkatársak? Kik ők? akkor az EU-s nagykövetek kérdésére kérném a választ. Hát azt kell mondanom, hogy én örülök annak, ahogyan a nagykövetek ezt a kérdést kezelik. Szerintem egyre jobban átlátják, hogy mennyire fontos biztosítani azt, hogy mindent a lehető legjobb, körül, legjobb módon végezzünk el, minden projektet a lehető legjobban valósítsunk meg a nehéz körülmények ellenére. Mindig hangsúlyozzuk azt a nagykövetek felé, hogy az, hogy aláírják a szerződést, azt jelenti, hogy elköteleződnek a siker mellett. És ez egyfajta kötelezettségvállalás és illetve felelősségvállalás. Nem habozunk mobilizálni a nagyköveteket, amikor csak úgy érezzük, hogy erre szükség van, és rendszeresen egyeztetünk velük ezekről a kérdésekről. Lesz velük egy találkozó az év elején is, és minden alkalommal felhívjuk a figyelmüket a pénzügyi vetületek fontosságára. Ez nem egy absztrakt gyakorlat, ez az elszámoltathatósághoz kapcsolódik, és a parlamenti, parlament által a bizottság felett gyakorolt ellenőrzési hatáskörrel is összefüggésben áll. Az de l'Union. Euh, je crois qu'on est... Ami az Európai Uniós nagyköveteket illeti, nos, volt egy bevezetési időszak, a külügyi szolgálat felállt akkor. Ugye azok, akik, azok a nagykövetek, akik bizottsági múlttal rendelkeztek, azoknak volt egyfajta tudása erről az igazgatási rendszerről. Valószínűleg ez a tudásszint kicsit alacsonyabb volt azon öm, nagykövetek esetében, akik tagállamokból jöttek, köz, jöttek közvetlenül. Nos, a delegáció a delegáció ö, delegáció munkatársainak 70 százaléka együttműködéssel foglalkozik, úgyhogy elég leterheltek. A delegáció vezetője tudatában van annak, hogy milyen felelőssége van, amikor a DASZ aláírja, illetve a tevékenységi jelentést, és a DG jelentése is mindig nagyon részletes, megkérdezzük a delegáció, vagy megkérjük a delegáció vezetőit, hogy az, az előre lépést, a haladást minden esetben minősítse. Nos, magas szinten is megvitatjuk a delegációk teljesítményét a földrajzi igazgatóságokkal és a különböző földrajzi szemináriumokon is. Tehát itt mondom, delegációnként végigmegyünk azon, hogy a, prog- hogy a tervezést mennyire sikerült végrehajtani, tehát a terveket mennyire sikerült végrehajtani, illetve az összes problémás projekten is végigmegyünk, illetve azokról a KP-kről is beszélünk, amiket nem sikerült végrehajtani. Igenis, tehát tudatosodott ez az egész probléma. Mondom, másféle háttérre rendelkeznek a nagykövetők, de a nagykövetek, de pontosan tudják azt, hogy mennyire fontos a megfelelő pénzügyi igazgatás, és hát részben az önök szerepe is, hogy erre a nagyköveteket eh, e, emlékeztessék. Ami Afganisztánt illeti erről nem nagyon van információm, hogy mi jelent meg a sajtóban, ez egy más dolog, de erről én hivatosan nem kaptam semmilyen információt, hogy itt eh, alkoholcsempészet történnem a nagykövetsége. Hát akkor elküldjük önhöz a sajtóképviselőit, mondja az elnök. Három-négy napja olvastam ezt. Elég részletesen ki volt fejtve, hogy hogy történik mindez. Ezért kérdeztem. Mik a következő etapok az ember esetében? Ugye 60% a kp a benchmark. Hogyan fogják ezt folytatni? Ez a plafon, ez a 60 százalék? Majd mire számíthatunk az elkövetkező években? L'objectif serait d'avoir 100%. Hát az lenne a cél, hogy az a delegációk 100%-ánál a KPX 100%-a zöld utat kapjon. De hát nyilván ezt nem fogjuk elérni egy könnyen. A 60 százalék egyfajta küszöb, ami ez alatt van, arra vonatkozóan dolgozzuk ki a cselekvési tervet. Ez nem jelenti azt, hogyha 60 százalékon fölüli kp esetében nem teszünk semmit, nem minden egyes kp t komolyan veszünk. A cél tehát az, hogy a 60% alatt teljesítő 9 delegáció elérje a szintet, ezt a normát, de az idő folyásával valószínűleg eh, nem 2018-ban, de 2019-ben vagy 2020-ban megváltoztatunk bizonyos KPI-ket, és más problémákra fogunk majd koncentrálni. A cél az, hogy bizonyos eh, területeken a delegációk fejlődjenek, haladjanak, jobban teljesítsenek. No, I would endorse everything that Lucas said. Mindennel egyetértek, ami elhangzott, ha bár a benchmark szerint a kp k 60%, 60%-ot vagy többet kell elérniük. Ez nem a cél, ez a legrosszabb elfogadható eredmény. Ahogyan a korábbi diák is mutatták, vannak olyan delegációk, ahol amelyek a KPI-k esetében több mint 90%-on állnak, a cél tehát az, hogy mindenkit erre a szintre hozzunk fel. De hát motivációs kérdés is ez. Úgyhogy nem szabad nem realisztikus célokat meghatározni, és egyszerűen el kell fogadni, hogy néhány delegáció esetében nagyon valószínűtlen, hogy elérik 60% fölötti eredményt, de vannak olyan delegációk, amelyek megfelelő, normális, úgymond normális körülmények között működnek, és hogyha ezek 60%-os eredményt hoznak, akkor ott már kérdéseket teszünk föl, és kommunikáljuk a kritikánkat a delegáció felé. Visszatérnék a nagykövetekre vonatkozó kérdésére, főként, hogyha a bővítési országokat nézzük, de a szomszédos országok esetében is, szerintem egy dolog hasznos volt a delegáció vezetők felelősségének tudatosításában. Most már megértették, hogy a külső segítségnyújtás, a rendelkezésre bocsátott támogatás egy nagyon fontos eszköz a harmadik országokkal folytat, ö, épített kapcsolatainkban. Változásokat indíthatunk el ezekben az országokban, ennek hála, olyan változásokat, amelyek jók az adott ország szempontjából, de a mi szempontunkból is. Ezt sikerült ö, tenni így megnőtt a, az eszközökre és a támogatásokra nyújtott figyelem, és sikerült tudatosítani, mennyire fontos, hogy ezeket az eszközöket megfelelően használjuk. Schmidt kolléganő, köszönöm szépen! Igazán nem akartam mondani semmit, de most már muszáj. Nem teljesen világos számomra ez a felosztás költségvetési támogatás a legrosszabb projekteknél és a legjobb projekteknél is, nem volt világos az erre a kérdésre adott válasz. És másodszorban mindig a problematikus projektekről beszélünk. A projektek negyede problematikus. Elhangzott, hogy ez azonban nem kerül semmibe, mert akkor legrosszabb esetben nem fizetjük ki a pénzt. De mit nevezünk problematikusnak? Mit értünk alatta? Másodszorban a két úr elmondta többször is, hogy a saját szintjén többször is egyeztet, szerintem az egyeztetések nem oldják meg a problémákat. És az, hogy kérdéseket tesznek fel a delegációknak, hát szép és jó, hogy az ember kérdez, de a legfontosabb az, hogy mi a válasz ezekre a kérdésekre. Nem teljesen világos számomra, hogy mi a cél. A cél a százszázalékos kvóta kell, hogy legyen, nem mondhatja az ember azt, hogy hát elfogadjuk az alacsonyabb teljesítményt is, mert hát az országban nehéz a helyzet. Persze, vannak országok, ahol nehezebb a helyzet, van, ahol könnyebb, de amit önök mondanak, az egy kicsit furcsán hangzik, mert azt mondják, hogy igen, a nagykövetekkel jó az együttműködés, de mégsem, mert még van tanulni valójuk. a delegációk jól működnek, de mégsem, és az összetételük sem teljesen világos a számomra egyébként. Nem akarom eh, megkérdőjelezni az önök sikereit, de szerintem azért jó lenne egy kicsit eh, ambiciózusabb célokat kitűzni magunk elé, mert mégiscsak az adófizetők pénzéről van szó, ezzel felelősek, felelősen kell bánni, és ehhez képest nekem egy kicsit eh, megfoghatatlanok a, azok a dolgok, amik itt elhangzottak. Igen, hát szerintem az EU egy olyan rendszer, ahol néha a kérdés maga a válasz, mondja az elnök. Ki akar először válaszolni a felvetésekre, Johnson úr? Je, re, je sur Ami a költségvetési aspektust illeti, két KPI van, és ez két speciális helyzetben merül föl. Az egyik, az a, egyik egy olyan projekt, ami késésben van például, a meghatározott célkitűzésre egy bizonyos, az N évben egy összeget ki kell fizetni, az N plusz egyes évben egy másik célkitűzésre kell kifizetni, és aztán van egy másik indikátor, ami azt méri, hogy hogyan értékeljük azt, hogy képesek vagyunk-e elérni a célkitűzést. A célkitűzést három év múlva mérik, de most, megnézve a helyzetet, képesek vagyunk-e valószínűleg elérni ezt a célkitűzést. Hogyha megnézzünk egy költségvetési programot, amelyet blokkolnak, mert, a célkitű, mert az feltételeket nem teljesítik és amelyre nem tudom átutalni az adott összeget, akkor késlekedik a projekt. Mert a célom az, hogy megvalósuljon a projekt, de hogyha e, késésben vagyok, e, és nem tudom átutalni e, az összeget, akkor ez a projekt piros, mert nem sikerült, mert késlekedik. Hogyha nem utalom át a pénzt, akkor felmerül a kockázata annak, hogy a, a célkitűzést három év múlva nem érjük el, akkor is, hogyha a pénz itt van a számlánkon. Ilyenkor ezek a projektek, piros projektek, mi a következmény? Egyes esetekben ennek lehet pénzügyi következménye. Más esetben nincs pénzügyi következménye. Minden esetre hogyha piros projektről van szó, és ez abban is marad, akkor a fejlesztési célt nem értük el. Világosan. Amit akartunk a partnerrel elérni, el akartunk érni, azt nem sikerült elérni. Ezért mondom, a költségvetési szempontból, még akkor is, hogyha a pénzt nem utaltuk át, akkor is lehet, hogy a projekt piros, mert nem tudjuk elérni a célkitűzést. Én eh, teljes mértékben támogatom azt, amit Luke mondott. Azt hiszem, hogy ez egy teljesen pontos eh, eh, vázolása a helyzetnek. Világosan kell látnunk azt is, hogy vannak olyan esetek, amelyekben a projekt az eredeti változatában, mint ahogy ezt mondtam, megnéztük ezeket a KPI-ket. Most tehát voltak kérdőjelek bizonyos esetekben, egyes esetekben tehát túlságosan ambiciózusak voltunk. Nekünk inkább különbséget kell tenni a hozzájárulás és a támogatás között. Tehát a olyan célkitűzésünk van-e, ami támogatja a célunk elérését, vagy ami hozzájárul a cél eléréséhez. Ez egyes esetekben túlságos ambiciózusok vagyunk, ha nem tartjuk fent, nem történik meg ez a különbségtétel, és olyan projekt eh, dizájnt csinálunk, amit utána újra felül kell bírálni. Amit még szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy ez a közlekedési lámpa rendszer, ez a portfólió menedzsment eh, része, ugyanaz a rendszer, mint amit sok üzleti vállalkozás is folytat, mert ez azt mutatja meg, hogy hogyan folyik az üzleti vállalkozás. A közlekedési lámpa rendszer, attól függően, hogy melyik KPI-t nézzük, természetesen arról szól, hogy hogyan képezzük le a valóságot. Ha a projekt késlekedik, hogyha fennáll annak a, cél, annak a lehetőség, hogy nem érjük el a projekt célkitűzését, Hát ezt ö, tükrözni kell. Ez egyes esetekben lehet a mi hibánk, lehet, hogy túl ambiciózusak voltunk, máskor, és gyakran ez a helyzet külső tényezők miatt van ez így. És hogyha megnézzük a költségvetési támogatás helyzetét a DG ben a DG ben a költségvetési támogatási eszközt használjuk, Ukrajnával kapcsolatban merült ez például fel, itt a kondicionalitás érvényes, és a kondicionalitás a legislatív célkitűzésekhez kötődik, tehát bizonyos jogszabályok bevezetéséhez hogyha nem, a ráda nem vezeti be azokat a jogszabályokat, amik eh, az elvárás részét képezik, akkor nem történik meg a támogatás. Ez tulajdonképpen egy leverage is, hogyha a kifizetésre nem eh, történik, ha a kifizetés nem történik meg ma, eh, vagy idén, az addig nem történik meg, amíg a feltételeket nem teljesítik. Emellett mi más feltételek mellett is működünk, gondolok itt például a civil társadalom támogatására nehéz helyzetben, és nagyon sok ilyen helyzet van. A világ legjobb szándékával is lehet, hogy azt kell, úgy kell döntenünk, hogy egy bizonyos projekt ben érdemes megkockáztatni a e, piros e, lámpát, mert ez nem kormányzati szervek támogatását vonja magába például, e, de ezt aktívan értékelni kell, és megnézni, milyen úton, módon lehet ezt elkerülni. Köszönöm szépen a választ, mondja a képviselő az asszony. Köszönöm, hogy még egyszer elmagyarázták a közlekedési lámparendszert. Értem én nem igazán támogatom ezt a költségvetési támogatást, és még mindig nem teljesen világos számára, számomra, hogy miért boldog mindenki ezzel. Minden eset esettel, én, minden esetre én az önök optimizmusát és ambícióját nagyon nagyra értékelem, de azt gondolom, hogy a célokat szakembereknek kell megállapítani, megállapítani és hogyha a projektek egy negyede problematikus, eh, akkor azt eh, annak örülnék, hogyha eh, realisztikusabb célokat dolgoznának ki, Gratulálok még egyszer az optimizmusokhoz, optimizmusokhoz eh, és ambiciózusságukhoz, de azért szerintem a projektek negyede problematikus, ez azért mégis túl Ja, also, ich meine, die Tatsache, dass wir wissen, dass es ein Viertel ist, ist ja... Nos, eh, az, hogy tudjuk, hogy a projektek egy negyedéről van szó, az már eh, jó Nyilván fontos, hogy ez az információ rendelkezésünkre eh, álljon, nagyon fontos, hogy ezt a rendszert eh, fejleszteni kell, ha valami nem működik, ezen dolgozni kell. Ez a benyomásunk egyébként, hogy a beszámolás és ez mindenképpen sikeres, és nagyon jó úton vagyunk. Szeretnék köszönetet mondani az eszmecseréért, és találkozunk még, ez nem fenyegetés, hanem inkább ígéret. Természetesen mi is elemezzük ezeket a projekteket, és megnézzük, hogy az önök ítélete, megfelele a valóságnak. Ez biztos, hogy így van, ezt hadd mondjam el még egyszer, hadd hangsúlyozom még egyszer a támogatásomat. Köszönöm a jelenlétüket, és kérem, hogy maradjanak továbbra is tartsanak ki ezen dolgok mellett, az elemzés mellett. Nagyon fontos, hogy a delegációkat folyamatosan az ő figyelmüket felhívjuk arra, hogy javítsák az eredményeket. Ez a 60%-os benchmark, hát értjük önöket, hát azért még lehet javítani, és azt hiszem, hogy sikerülhet ez együtt, az együttműködésnek köszönhetően. Köszönöm szépen a e, látogatásukat, ez kiváló munka, amit önök végeznek. Köszönöm szépen, akkor ezzel ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk, és a nyolcas napi rendi pontra e, térünk e, ki. Ez az épületpolitika Luxemburgban. Holmájer asszony, az ingatlan politikáért felelős képviselő a Költségvetési Bizottságból, és köszöntöm az OEL vezetőjét is. Ön is itt van, köszönöm szépen, hogy eljött. Holmeyer asszony azonnal megkapja a szót, hogy egy hát eléggé szokatlan projektet bemutasson. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Nem akartam az egész projektet bemutatni, sokkal inkább arra szeretnék kitérni, hogy egy ingatlan politikai projektben a Drossbach eh, terület kettes szárnyában mi tűnt föl számomra. Jelen pillanatban Luxemburgban eh, olyan épületeket kell eh, használnunk, amiben van nyomda, vagy raktár, vagy asztalos műhely például, és az eddigi ö, biztonsági aggodalmakat vetettek fel, tűzoltósági problémákat is felvetettek, és eddig nem sikerült ezeket teljes mértékben megoldani, ezért abból indultunk ki, hogy a Drosbach épületbe helyezzük ezeket át, hát ez nem a legkedvezőbb megoldás, de nem volt más alternatíva. Mivel itt tűzvédelmi előírások és biztonsági előírásokat nem sikerült megvalósítani, meg kellett vizsgálni pontosabban a struktúrát, és olyan szokatlan megoldásokra bukkantunk, amelyek szerintem ma 2017-ben egyszerűen nem felelnek meg az elvárásoknak. Meghal azt, azt hallottuk például, hogy kávét vagy más tartós élelmiszert eh, eh, tárolnak itt. Kérdeztem, hogy miért, és azt mondták, hogy azért, hogy a napi eh, a napi fogyasztást sikerüljön biztosítani. Én azt gondoltam, hogy manapság már lehet valós időben szállítani, és a rövid távú fogyasztásra raktárt létrehozni, de hosszú távú raktárt, de aztán a nyomda elhelyezése, most arra is rá fény derült, hogy a szolgálatok külön használják a nyomdaszolgáltatásokat, de minél jobban megnéztük, e, mélyebbre ástunk, annál világosabb lett, hogy, hogy, hogy ez az egész logisztika, raktározás, nyomda, szolgáltatás, ami Luxemburgban van, nem felel meg a 2017-es struktúráknak, standard kisebbeknek, és egy új rendszert kell kidolgozni. Azt gondolom, hogy nagy szinergia hatást lehet kidolgozni az intézmények között is, hiszen nem csak az Európai Parlament van ott, hanem a bíróság, a számvevőszék, a bizottság egyes szolgálatai, tehát az összes intézmény képviselteti magát, és ami a nyomtatást illeti, nem igazán látom a szükségességét annak, hogy minden intézmény maga nyomtasson itt is lehetne különböző szinergia hatásokat kihasználni, ami a, a raktározást illeti, feltettem a kérdést, hogy mit raktároznak, miért és mennyi ideig. Arról tájékoztattak bennünket, hogy hosszú távú raktározásra kerül itt sor, hát hónapokig raktároznak ott bizonyos élelmiszereket, de 70-es években volt ez így, 70-es években hoztunk létre hosszú távú raktárakat lisztnek, kávénak, teának, rizsnek. Ez manapság már nem így van, manapság már más rendszerek vannak rövidtávú szállítási struktúrák vannak, és egyes esetekben felmerül a kérdés, az outsourcing, a kiszervezés kérdése is. Valóban az intézmény kérdés feladata ez a feladat, ez a raktározás, de nem sikerült mindent mélyrehatóan elemezni. Egy vélemény keretében azt kértük, hogy vizsgáljuk meg még egyszer a dolg dolog struktúráját, készítettünk egy véleményt, amelyben azt javasoltuk, hogy a Rosbach eh, épületet minél gyorsabban eh, ürítsük ki. Az ezzel kapcsolatos eh, költségek elég magasak, a, luxemburgi területen hát nincs túl sok épület, nincs túl sok ingatlan, hogyha ez nem tudja a város rendelkezésre bocsátani, akkor kifele kell tekingetni egy szélesebb rádiuszban. A jelenlegi becslések szerinti költségek azért eléggé jelentősek, ugyanis a teljes költség, az átmeneti megoldás költsége 1,75 millió évente, ez tehát a műhelyek és a raktározás nem elhanyagolható összeg ez, és ezért azt kérem a konttól is, hogy az ezen struktúr, struktúra változtatási szándékot vizsgálják meg, és támogassák ennek a kiigazítását. Köszönöm szépen. Most kérdés, hogy az Európai Bizottság többet tud-e, mint mi? Meg is adom a szót a bizottság képviselőinek. Köszönöm szépen, elnök asszony egy kicsit tekintsük át ennek a dolognak a kontextusát, hát ez azért eléggé összetett, ami a luxemburgi ingatlan helyzetet illeti. Ne, a Zsamon épületet ki kellett ürítenünk, át kellett adnunk Az best miatt, és ez 2014. júliusában úgy döntött a bizottság, hogy ezt feladjuk, és ezt a Kont bizottság is jóvá hagyta. A helyszínt kellett találnunk a technikai, raktározási, ülésezési iroda területeket, helyszíneket kellett találni. Ami a raktárt illeti, amiről beszélt képviselőasszony, miután a Zsammonéból kiléptünk, több mint 7000 négyzetméternyi raktár volt ebben, ezt csökkentettük, racionalizációnak köszönhetően csökkentettük ezt a területet most 3500 négyzetméter területre van szükségünk, és ennyit is használunk. Ez nem új e, információ, erről már tájékoztattuk a költségvetési hatóságot 2015 márciusában. Nem arról van szó, hogy tavaly szeptemberben új e, elvárásokat támasztottunk volna, e, hanem folyamatosan kerestük a területet, ahogy erről már beszámoltunk. A Zsamoni épületet idén, május végén ürítettük ki, visszadtuk a kulcsot, tehát teljes, több mint 40 évig használt épületet kellett kiüríteni, ez nagyon fontos racionalizációs intézkedésekhez vezetett. Emellett racionalizáltunk tehát racionalizáltuk a raktárat, ennek a tartalmát, aztán egy fontos mű, műhely, tehát ingolságok előállítására alkalmazott műhelyet is ki kellett, asztalos műhelyet is ki kellett üríteni, ezt is visszaadtuk a tulajdonosnak, tehát externalizáltuk. Ami a jelenlegi raktár helyiségeket illeti, raktár felületet eh, illeti, a Drosbach épületben eh, aláírt szerződést illeti, illetve a nyomda helységet illeti. A nyomda helység, a print shop az, az egész felület 9%-át teszi ki, ami a raktározási felületet illeti, itt csak száraz anyagot raktározunk, ez 7%-ot tesz ki, illetve az ingóságokat, felszerelést tartalmazó raktár van még itt, illetve van egy terület, ami az informatikát szolgálja, bizonyos laboratóriumok vannak itt, az informatikai DG használja ezt. Megvizsgáltuk a piacot többször is, az egyetlen megoldásnak azt találtuk, hogy a Drosbach épületben további területet bérelünk. A szinergia nyilván nagyon fontos kérdés, ami a szinergiát illeti, Luxemburgban már ez részben megvalósul, és keresünk egyéb lehetőségeket is, például a, a kiadványokat készítők szolgálattal, és megvizsgáljuk, hogy a jövőben hogyan tudunk jobban együttműködni. A Jean Monnet kettes épületről is szó van itt. Ez itt az, az itt jelenlévő nyomdászati tevékenységet át kell helyezni itt egy intézményközi együttműködés valósul meg, hiszen ezt a nyomda szolgáltatást rendelkezésre bocsátjuk a Luxemburgban jelenlévő más intézményeknek is. Több szinergia megvalósul, több évek óta már egyesek, többek között a, mi az óvodát, bölcsödét óvodát illeti, ez is több intézménynek rendelkezésére áll, illetve a biztonság területén is megvalósul a szinergia. Itt egy scanning, tehát az a ö, gépkocsik, gépjárművek átvilágítását ö, együtt végezzük, vagy az intézmények közösen végzik. Ennyit tudok egyelőre mondani az eddigiek, eddigiekben elhangzottak a kapcsolatban, és várom a további kérdéseket. Ja, so. Köszönöm szépen. E, annyira nem ismerjük a luxemburgi helyzetet, ezért tűztük napirendre ezt a témát, mert így e, egy kicsit e, látjuk, hogy mi, mi minden probléma merülhet fel. 2014-ben miért gondoltuk azt, hogy 2017-ben kész az épület, és még mindig nincs kész? Ez az első kérdés. Aztán azt nem értem, hogy miért kell, éle, azt sem értem, hogy miért kell élelmiszert raktározni. A Holmájer asszony szeretett volna még kérdést feltenni. Igen, én azt szerettem volna elmondani, hogy örülök, hogy a kiadványok, kiadványokat készítő nyomda e, igyekszik jobban koordinálni, ami a szinergiát illeti, vannak további kérdéseink. Például, ami a nyomdát illeti, azt mondták, hogy nem lehet a parlamenti nyomdát is használni, mert ez a bizottsági tisztviselők számára nem megengedett a parlamenti nyomda berendezést használni, felelősségvállalás, stb. Kérdezem, hogy ezért a szinergiát nem lehetne-e még optimalizálni, hogy figyel, finoman fogalmazzak, és emellett, hogyha nagy, nehéz nyomdagépeket használnak, hát ezek nem a legújabb modellek, akkor ezek szerint nem akarom felsorolni, hogy milyen nyomdagépeket ismerek én, de úgy tűnik, hogy amiket önök használnak, ezek nem felelnek meg a legújabb sztenderdeknek. És hogyha itt kiadványokat nyomtatunk, akkor minden esetre érdemes végig gondolni, hogy nem lehet-e mindent egybe fogni, és egy modern, az IT, modern IT rendszernek megfelelő kiadvány központot létrehozni. Ami a Zsámoni épületet illeti, itt is óvatosan fogalmazok, a bizottság arról tájékoztatott bennünket, hogy minden megfelel az ütemtervnek, de úgy látszik, hogy ez nem volt helyes. Én ezt a biztosnak is elmondtam, hogy ezek a téves információk hát bizalomvesztéshez vezetnek a parlamentben. Miért került sor erre a halasztásra? Mennyit, mennyibe kerül ez új biztonsági feltétele, feltételek vagy elvárások merülnek-e fel? Ez milyen költségnövekedéshez vezet? Hogyha a bizottság ezt tudja, és nem tájékoztat, ez nem, nem szerencsés, hogyha ennek az ellentétéről számol, számol be, ráadásul egy munkadokumentumban, hát ez nem veszi ki jól magát. Ezek az én megjegyzéseim. Én azt kérem, hogy amit megkezdtek, különböző fáradozásokat, különböző új struktúra módosításokat. Ez, itt, itt legyenek tekintettel arra, hogy manapság a szinergia nagyon fontos, szorosan együttműködünk például számvitel területén, akkor a nyomda területén miért nem lehet ez? Lehet optimalizálni, gyorsabbak, jobbak legyünk, és hogyha rist kell raktározni, akkor komolyan, komoly fenntartásaim vannak, hát vannak éttermeink, vannak menzáink, hát nem kell manapság rist és tárolni, tárolni, nem kell sűrített tejet, vizet raktározni, manapság azért ezeket valós időben heti kétszer szállítják, ha csak nem még gyakrabban, Úgyhogy eh, én ezt komolyan felvetném, hogy a struktúrát javítsuk eh, és igazítsuk a mai elvárásokhoz. Merci. Köszönöm szépen. Ami az élelmiszer tartalékokat illeti, hát erre már válaszoltam az imént. De az biztos, hogy van egy minimum tárolási kötelezettség, és hát ezt teljesíteni kell, mint említettem, ez a legkisebb részesedése az összes raktárterületnek. Nézzük a szinergiák kérdését. Teljes mértékben egyetértünk ezzel az elvel, tehát a lehető legtöbb szinergiát kell találni az összes intézménnyel együtt, ez közös érdekünk. Nem volt egyszerű elérni azt, hogy az Európai Parlament összes lehetséges területét, felületét megfelelően tudjuk használni. Az Európai Unió kiadó hivatala úgy tűnik, hogy vezető szerepet vállal ebben, és reméljük mi hamarabb megtaláljuk az ideális szinergiákat, és természetesen teljes mértékben nyitottak vagyunk a megállapodásra. Nézzük a Zsamboni épülettel kapcsolatos késlekedések kérdését. kaptunk a tavalyi év végén, vagy az idei elején biztonsági meghatározásokat, és ezeket részletesen kellett a tervezői hivatalnak tanulmányoznia. Egyébként nem a bizottság, az építés vezető ebben a témában, hanem a luxemburgi hatóságok, az építésvezetők, és természetesen ők is részt vesznek a különböző építészeti kérdések megvitatásában. Tehát az építő, építészeti hivatal ezeket a biztonsági megfontolásokat hosszasan tanulmányozta. Ami a, ezzel kapcsolatos költségeket illeti, a jövő év elején tudunk erre válaszolni, mert az idei év végén kapjuk meg a részletes design projekteket, ahol már számosítani lehet ezeket a költségeket. Ezt az információt nyár végén jutották el hozzánk, ennél gyorsabban nem tudtuk ezt megoldani, tehát a költségvetési, bizot, a költségvetési hatóságot nem tudtunk hamarabb értesíteni. Aztán az a kapcsolatos pályázati kiírás, hogy hogy fogják kiásni ennek az épületnek a helyét. Je continue, Madame la Présidente. Mi történt, elnök asszony, folytathatom? Notre intention est de faire rapport en février. Tehát jövő év februárban tudok erre válaszolni erre a kérdésre, mert elég sok a félreértés ezzel kapcsolatban. le bâtiment Jean Monnet 2. Jean Monnet 2 épület, amit elkészül, ennek is lesznek intézmény közi karakterisztikái, tehát lesz itt egy közös könyvtár, lesz egy konferencia központ, ami szintén használ, amit szintén használhat a többi intézmény, illetve egyéb olyan infrastruktúrális adottságok is lesznek, amiket lehet majd használni a más intézményeknek is, és ez természetesen további szinergiákat jelent. Köszönöm szépen. Most akkor térjünk vissza Jean Monnet kettes halasztásáról mióta tudnak, miért van, került erre sor, miért halasztódik a projekt, projekt, ez emiatt a bérleti költségek e, is emelkednek, e, vagy kezdetektől fogva tudták, ezt csak minket nem tájékoztattak. Az egyik a másikkal nem függ össze, az egyik e, a, a, egy másik épület, másik épület tulajdonosával tárgyaltunk a bérleti díjról, nem találtunk más épületet, mondják, ezt nem tudom, e, ezt nem tudom megítélni. E, miért nem mentünk egy kicsit Luxemburgon kívülre, hogyha most már e, évek óta elfogadhatatlan körülmények között dolgoznak a munkatársak, el tudom fogadni azt, hogy a zsamoni épületből ki kellett költözni, ezért fogadtuk el eh, a Zsamoni, eh, a zsamoni épület eh, föladását és a Droszpak épületet, mert nem engedhetjük meg, hogy a kollégák azbestben dolgozzanak. Ezt nem kritizálom egy pillanatig sem. A kritika az, arra, az a raktárra vonatkozik, hogyha most azt mondják, hogy élelmiszert kell manapság még tárolni, én ezt ezt, ezt valakinek, aki vendéglátási területről érkezik, ezt, ezt, ezt nekem nem fogja eladni. Hát ezen már csak nevetni, ezt már csak nevetni tudok ezen. Amikor 1980-ban én iskolába jártam, vendéglátóipari iskolába jártam, akkor még persze ez így volt, tárolni kellett az élelmiszert, ez ma már nincs így. Akkor hónapokig kellett tárolni. Most, most mi a helyzet például a, a jó, kiváló minőségű spanyol sonkával? Most ezt akarjuk olyan sokáig tárolni? Persze a kiváló minőségű spanyol sonkának ez sem árthat, de persze más a helyzet a, sonká, más a, helyzet a sonkával, mint a liszttel, a rizssel, a, a kávéval. Ami a Zsammon épületet illeti, egész világosan kell fogalmaznom, én szerintem az ön által adott információ helytelen itt most, hogy biztonsági okokból kellett a zsammoni épületet módosítani, ezt már több mint egy éve felmerült. Nem mondhatják, hogy ezt nem tudták, nem mondhatják, hogy a parlamentnek nem mondhatták meg. Ez helytelen információ, ezért bosszant ez számomra. Mondhatják, hogy E, e, hibáztak, mondhatják, hogy tökéletes épületet akartak átadni, de azt mondani, hogy nem tudták, e, ez, ez, ez nem felel meg a valóságnak. Mondhatták azt, hogy biztonsági okokból módosításokra kerül sor, mint ahogy Brüsszelben is a merényletek miatt új biztonsági sztenderdek merülnek fel. Lehet, hogy ennek van egy megfelelő oka, indoka, de azt kérem, hogy nem mondják azt, hogy nem tudták. Tudták, tudták, lehet, hogy nem tudták pontosan, hogy ez mennyibe fog kerülni, de hogy a parlamentet nem tájékoztatták erről előzetesen, hogy új tervezésre kerül sor. A parlament is ugyanígy csinálta, a parlament is azt mondta, hogy előre figyelmeztetett, hogy itt új kigazításokra kell sort keríteni, és aztán idővel kiigazítottuk a költségvetést is. Természetesen mi is észrevettük, hogy nem lesz kész időben a dolog. Kérem, hogy legyenek őszinték, ne próbáljanak, ne próbálják szépíteni a dolgokat, mert ezzel csak a bizalmunkat játszák el. Én most nagyon őszintén fogalmazok, 7 százalék, 1,7 milliónál 7 százalék, az egy, egy elég, ez elég komoly, 9 százalék az is komoly. Ezek irodák, ezek nem raktárak, mert Luxemburgban nem találtak mást. Én, én, én jó szándékú embernek tartom magam, de azt gondolom, hogy az én, hát jó hiszeműségemnek is végül is vannak határai, hogyha úgy érzem, hogy nem a tényeknek megfelelően tájékoztatnak. Merci. Köszönöm szépen, Jean kettes épület, illetve biztonsági intézkedések. Nos, rendkívül részletesen tanulmányoztuk ezeket a biztonsági kérdéseket, mondom, csúcs technológiáról van szó, és ennek hátása van számos dologra, például a parkoló bejárata, vagy az egyéb bejártó, bejáratok, vagy a látogatói központ. Nagyon részletesen tanulmányozták ezeket a kérdéseket az építészeti hivatalnál, és mondom még egyszer, a nyár végén közölték velünk, hogy ez milyen késle, késedelemmel jár majd. Ezzel kapcsolatban ezt is mondtam már, az új adatok alapján egy új jelentést vagyunk készek elkészíteni, hogy ennek milyen költségei vannak, de csak év végén tudjuk ezt elkezdeni, mert akkor kapjuk meg részletesen ezeknek a módosításoknak a számosított költség, költségeit. Talán nem hangsúlyoztam eléggé, de ez a késlekedés elég nagyban befolyásolja azt, hogy az építkezést hogy tudjuk elkezdeni. megpróbáljuk elérni azt, hogy a verseny teljes legyen a építkezésben, úgyhogy lehet, hogy ez is idéktelt. Aztán élelmiszertartalékok. Szeretettel meghívnám a képviselő asszonyt, hogy látogassa meg ezeket az élelmiszerraktárokat. Valójában nagyon kis területről van szó, és várom az ezzel kapcsolatos meglátásait. Äh, az áll az iratokban, hogy 1700 négyzetméter raktárhely van, és 1800 négyzetméter irodai felület, ez majdnem a fele. Ezért nem értem, amikor azt mondja, hogy hát az IT-seknek is raktározniuk kell készülékeket, mert hát a számítógépek is három hónap alatt elavulnak. Vagy esetleg mm, másra kellene ezt használni? Nem tudom, hogy mi, milyen, miért van szükség ilyen raktárfelületekre, ráadásul ilyen áron. El tudnál még egyszer mondani, hogy miért van erre szükség? Certainement, Madame la Présidente. Jó, megpróbálom még egyszer. Ahogy az imént is említettem. Van egy kötelező, el, van egy körülbelül 7000 négyzetméteres raktárterületünk, ennyi volt, most már 3500 négyzetméterünk van csak. Ezen területen ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy minden, ami felesleges volt, attól már megszabadultunk, és alapvető csökkentésen mentünk keresztül. Vannak különböző irodai szer, raktárak, nyomdai műhely, asztalos műhely. 14 ezerről 4 ezer négyzetméterre csökkentettük le ezeket a, ezeknek a helységeknek a területét, ez egy elég komoly csökkentés. Aztán informatikai célú raktárak, nagyságrendileg össze lehet ezt hasonlítani a különböző élelmiszerraktárokkal, külön, csak 150 négyzetméter különbség van. Ezeknek egy része informatikai, informatikai laboratórium, ahol az új műszereket, készülékeket tesztelnek, amit nem lehet igazából irodákban tesztelni. Aztán élelmiszerraktárak, 270 négyzetméterről van szó, és összesen 4000 négyzetméterből, mondom, 270 négyzetméter az, ami élelmiszer célú raktár. Ha gondolják, akkor ezt írásban is el tudom jutatni önöknek ezeket a számadatokat. Szívesen el tudjuk fogadni ezt az ajánlatot. Frau Kollegin Holmeier, bitte. Holmeier asszony. Csak arra reagálnék, amit mondott, hogy várja az én javaslataimat. Hát én várom az ön javaslatait a modern étterem menedzsmentnek. Utána lehet nézni az éttermekben. Ott meg lehet nézni, hogy manapság hogyan kezelik ezeket a dolgokat. Szívesen javaslok önnek dolgokat, de szerintem magától értetődik, hogy manapság már nem használnak ilyen központi raktárakat mert akkor ráadásul munkatársakra is szükség van, akik egyik étteremből a másik étterembe szállítják a raktározott élelmiszereket, hogyha van egy központi raktár, amely öt éttermet szolgál ki. Ez a 60-as években, 80-as években még divat volt, de manapság már nem. Szerintem nézzenek utána, hogy van-e értelme még Luxemburgban központilag raktározni élelmiszereket 5-6 étterem számára. Szerintem ma már ennél jóval modernebb logisztikai rendszerek léteznek. Szívesen megnézem én is személyesen, hogy mi a helyzet. Luxemburgban januárban úgyis ott járok. Elnök. Még semmit nem hallottunk arról, hogy ténylegesen miért van szükség a raktározásra. Ön csak a rendeltetésről beszélt. Szerintem rendhagyó ilyen raktárakat fenntartani, vagy a bizottságon belül ez, ez így szokás? Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint említettem, tényleg mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobban racionalizáljunk és csökkentsük a raktározási területet. 4000 4400 Európai Uniós dolgozó lakik, dolgozik Luxemburgban, ez elég nagy szám, és hogyha ezt levetítjük a raktározási területet a dolgozók számára, akkor, körül, akkor kevesebb, mint egy négyzetméter raktározási terület jut egy dolgozóra, ami, termés, ami teljes mértékben megfelel a, a normának, de mondom, nagyon szívesen eljutatom ezeket az adatokat írásba. Egy dolog aggaszt, meg se próbálja felvetni a kérdést, hogy erre tényleg szükség van? Mert hát erre pénzt költünk, és lehet, hogy ennek a pénzek másútt is lenne helye. A kérdés az, hogy tényleg szükségesek-e az ilyen élelmiszerraktárak. Mert az nem elég indok, hogy aki ebből előnyt húz, előnyt kovácsolhat, az ragaszkodik hozzá. Örülnénk, hogyha erre írásban választ kapnánk, és jó lenne, hogyha az Európai Bizottság elgondolkodna azon, hogy nem lenne jobb ezt máshogy megszervezni. Ez itt a lényegi kérdés. Kádenbach kolléganő, elnézést nem láttam, hogy jelentkezik. Semmi gond. Ebben az összefüggésben a következőket szeretném mondani. Értem én, hogy Holmeier asszony milyen érveket sorakoztat fel, de a katasztrófa védelemmel is sok dolgom volt, és a megelőzéssel is foglalkoztam a polgári védelemben. Az önáltal felsorolt élelmiszerek, tea, rizs, liszt, ezek mind klasszikusan olyan élelmiszerek, amelyeket a katasztrófa védelem szempontjából raktározni szoktak. A kérdésem tehát az a bizottság irányába, hogy esetleg a raktározás hátterében az áll, hogy a polgári védelem vagy a katasztrófa védelem szempontjából fontosnak tartják a raktározást, mert hát ez legalább magyarázat lenne. Hát igen, Luxemburgban ez mondjuk érdekes, mondja az elnök. Tessék. Vannak néha azért hóviharok, de azért ilyen nagy hóviharok nincsenek. Nagyon jó, hát igen, a 4000 munkatárs szempontjából is azért felelősséggel tartozunk. Jó, rendben, hát akkor megvárjuk az íres információkat, Holmeier kolléganő ellátogat oda. Ha egyikünk, másikunk Luxemburgban jár, akkor szerintem érdekes lenne ezt megnézni, és majd beszámolhatnak a kollégák róla. Esetleg egy áttekintést is küldhetnének a meglévő irodai helyiségekről, és a munkatársak számáról az egyes irodai helyiségekre lebontva, Brüsszelben ugyanis jól kiismerjük magunkat, de Luxemburgban még soha nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és azt is tudni szeretnénk, hogy az egyes épületekben négyzetméterenként és évente mennyibe kerül a bérlés. Azt hiszem, hogy a szakbizottság munkája szempontjából ez érdekes lenne. És hát az archívum szempontjából is. Szeretne még zárásképpen mondani valamit? Nem csupán egy dolog. Természetesen az összes információt eljutatjuk önöknek, ahogy azt kérték, a lehetőleg gyorsabban és részletesebben. Hulmeier kolléganő zárásképpen. Egy dologra szerettem volna talán még rákérdezni. Nem akarok itt eretnek gondolatokat terjeszteni, és hát nagyon jó volt az együttműködés, és ezt el kell ismerni de az új zsalmoné épület esetében még egy dologra felhívnám a figyelmet, már a Költségvetési Szakbizottságban eldöntöttük, hogyha bármi nemű változás következne be, akkor azonnal tájékoztassák a Költségvetési Szakbizottságot, nem csak egy, egy nem csak írásos formában, hanem közvetlenül, és hogyha a 10%-os marzsot fel akarják használni, amit az előre nem látható eseményekre hasz, ö, tettünk félre, akkor mindenképpen tájékoztatni kell a Költségvetési Szakbizottságot is, kérem ezt ne felejtsék el. Ez a döntés ilyen formában megszületett, annak idején is ennek nem tettek eleget, vagy esetleg megfeledkeztek róla. Elnök, persze, üdvözöljük a Költségvetési Szakbizottság ez irányú törekvéseit, és ez a munka nagyon fontos a mi munkánk szempontjából is, mert erre visszanyúlhatunk a mentesítéskor. Ezzel a napi rendi pontot lezárhatjuk. Megint tanultunk valamit, ennek különösen örülök. Kilences napi rendi pont. A szemvevőszék külön jelentése a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott tá uniós támogatásról. Polcsehovszki úr a számbevőszék jelentéstevője, Kádenbach asszony a mi jelentéstevőnk, Polcsehovszki úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom az Európai Számbevőszék külön jelentését, melynek címe a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott uniós támogatásnak célzottabban kellene elősegíteni a tényleges generációs megújulást. Ez a jelentés ellenőrzési audit eredményeken alapul, ezt az auditot tavaly készítettük el az Európai Bizottság gombelül, és olyan tagállamok esetében, amelyek az említett támogatás legnagyobb felhasználói, kedvezményezettjei. Ezek a tagállamok Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, Olaszország, az, a források 56%-át használják fel együttesen. A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott uniós eh, támogatás a két pénzügyi perspektívát egybeszámítva körülbelül 10 milliárd euró, a 2007-2013-as időszakban 3,2 milliárd euróról ö, számolhatunk be a kettes pilléren belül, a 2014-2020-as pénzügyi időszakban pedig az összeg 10,4 milliárd eurót tesz ki, 3,8 milliárdot a kettes pillérben és 2,6 milliárdot az egyes pillérben. Az ellenőrzés fő kérdés felvetése az volt, hogy az Európai Unió fiatal gazdáknak folyosított támogatása vajon hatékonyan hozzá tud-e járulni ahhoz, hogy elősegítsük a generációs megújulást. A generációs megújulás kulcsfontosságú fogalom ebben az ellenőrzési gyakorlatban, ugyanis a generációs megújulás volt a fő célja a fiatal gazdáknak gyűjtött támogatásnak. És a válasz sajnos nemleges, nem értük el a generációs megújulás. Az Európai Unió allokációi a ti, ti, elérték a 10 milliárd eurót, de sajnos nem tapasztalunk generációs megújulást. megmutatnám önöknek az adatokat. Ez a kép nagyon fontos, megmutatja, hogy milyen eredményeket értünk el a fiatal gazdáknak nyújtott támogatással a 2005-től 2013-ig terjedő időszakban. A kék vonal azt mutatja, hogyan alakult a fiatal gazdák populációja az Európai Unióban, és hát szemmel láthatóan csökkent. A 2005 és 2013 közötti időszakban 3,3 millióról 2,3 millióra csökkent, ez azt jelenti, hogy 1 millió fiatal gazdát veszítettünk el. Természetesen a fiatal gazdák által birtokolt földterület mm, mértéke nőtt. 19 hektárról 24 hektárra nőtt ez a terület átlagosan. Ez azt jelenti, hogy kevesebb a fiatal gazda, a kezükben viszont nagyobb terület összpontosul. A fiatal gazdák egyébként egy nagy statisztikai kategóriát képviselnek, egy bő kategóriáról van szó, mert a 35 évnél fiatalabb gazdák, mint fiatal gazdának számítanak. Az általuk művelt terület csökkent 57,7-ről 2005-ben 59,9-re 2013-ban. Ez a tendencia rajzolódik ki, és ez a probléma nem csak a fiatal gazdákat érinti egyébként, hanem az egész európai mezőgazdaságra jellemző. Eltűnnek a gazdaságok. Nem egész egy tév, évtized alatt 2005 és 2013 között az Európai Unió területén található gazdaságok száma 14,5-ről 10,7 millióra csökkent. Közel 4 millió gazdaság tűnt el 10 év leforgása alatt. Ez azt jelenti, hogy évente 400 gazdaság szűnik meg, havonta 30 ezer, és 10 ezer naponta. A kap reformja során mindenképpen szem előtt kell tartani majd ezt a tendenciát, és meg kell állítani nyilvánvalóan ezt a folyamatot. A gazdák száma összességében csökkent, és csökkent a fiatal gazdák száma is a vonatkozó időszakban. A következő dia azt mutatja, hogy milyen súlyos ez a probléma. Az alul lévő zöld görbe azt mutatja, hogy hogyan alakult a fiatal gazdák százalékos aránya a gazdák összpopulációjához képest. Jelen pillanatban csak a gazdáknak csupán 21 százaléka fiatalabb, mint 45 év. A felső görbe a munkavállalók, a fiatal munkavállalók százalékos arányát mutatja az összmunkavállalói populációhoz képest. Ez körülbelül 50 százalékos arány. és a fiatal gazdák mindössze 20-21%-át teszik ki a gazdák összpopulációjának. A 2007-2013-as pénzügyi időszak ideje alatt ról 21,3-ra csökkent a fiatal gazdák százalékos aránya a gazdák közpopulációjához képest. Ez is mutatja, hogy nincs generációs megújulás. Nem tudom, mennyire látható, illetve olvasható ez a dia, de mindjárt elmondom, hogy miért, mi a lényege. A gazdák vonatkozólag a tagállamokban a korcsoport struktúrát mutatja. Ebben a struktúrában javulást csak néhány tagállamban tapasztalunk. Bulgária, Észtország, Olaszország, Szlovénia, Szlovákia, Lengyelország, és talán ennyi is volt. Itt Látunk javulást tehát ezekben az országokban. A többi országban pedig romlik a helyzet. Franciaországban például a fiatal gazdák számaránya a gazdák össznépességehez képest 22%-ra csökkent 28%-ról, Németországban, ez az ország egyébként nem élt a támogatási lehetőséggel, Németország mindössze 2 millió eurót használt fel, de a fiatal gazdák aránya itt is 36%-ról csökkent 26%-ra. Ez is azt mutatja, hogy a korcsoport struktúra az Európai Unióban nagyon súlyos gondokkal küzdik, gond van a struktúrával. Itt azt is láthatjuk, hogy csak két tagállam van, ahol a 35 év alatti gazdák száma meghaladja a 10%-os arányt, Ausztria és Lengyelország ez a két tagállam. A jobb oldalon pedig azt látjuk egyébként, hogy hogyan alakul a legidősebbek, a 65 év fölöttiek számaránya? Csak három olyan tagállam van, amelyben ez az arány kevesebb 10%-nál Németország, Ausztria és Lengyelország ez a három tagállam. Ezek egyébként olyan tagállamok, ahol körülbelül, aztán vannak olyan tagállamok, ahol 40% körül al- alakul. A szám, az idősebbek számaránya Portugáliában viszont körülbelül gazdák fele idősebb 65 évnél. A helyzet nagyon különböző a különböző tagállamokban. A kor struktúrát tekintve más és más problémákkal küzdködnek az egyes tagállamok. Ez azt mutatja, hogy a különböző tagállamokban különböző megoldásokra van szükség, mert más a helyzet, mások a problémák, rugalmas rendszerre van szükség. Itt információt találunk az alapok felhasználóiról, kedvezményezetjeiről, a né- négy legnagyobb felhasználót auditáltuk, Franciaország, Spanyolország, Lengyelország és Olaszország. Azt mindenképpen fontos elmondani, hogy visszaélésre, illetve szabálytalanságra kedvezményezettek esetében nem bukkantunk, a gazdák körében ilyesmire nem volt példa. A jelentésünkben a 34. oldalon megtalálhatják a példákat arra vonatkozólag, hogy például azon gazdák esetében, akik 500 hektáron gazdálkodnak, 100 ezer eurót kapnak közvetlen támogatásként, és aztán még ezer eurót kapnak fiatal gazdákként. Igen, a fiatal gazdát így támogattuk, persze. De ha azt a kérdést tesszük fel, hogy ez a generációs megújulásra pozitív hatással volt, tehát a válasz sajnos nemleges. Egy másik példát is mondok. Olyan fiatal gazdákat is támogatunk, amelyek egy vállalkozás résztulajdonosaiként tevékenykedtek, 60%-os részesedéssel, ez nem egy aktív gazda volt ebben az esetben, mégis több mint 4000 eurót kapott fiatal gazdaként, támogatásként. Mi volt itt a hatás a generációs megújításra? Hát semmi, itt sem volt pozitív hatás. És végezetül szeretném elmondani röviden, hogy mik az ajánlásaink. just a moment because the, the uh, about the rec only recommendation not about the detail detail uh nem akarok a részletekre kitérni, hanem csak az ajánlásainkat szeretném röviden ismertetni. Először is a támogatások logikáját kell javítani. Javítani kell a célzott természetén az intézkedéseknek, és harmadsorban pedig az értékelési rendszeren is javítani kell. Köszönöm szépen egyébként Kádebach asszonynak, amiért előkészítette a munkadokumentumot. Köszönöm szépen, hogy támogatta az ajánlásainkat is. A kap jövőjéről szóló vita szempontjából nagyon fontosnak tartom azt, hogy megfelelő támogatási logikát alkalmazunk, hogy tényleg generációs megújulást érjünk el, mert most pénzt költünk erre, viszont nem látjuk megvalósulni a generációs megújulást a mezőgazdaságban. Köszönöm. Köszönjük szépen! Nagyon jó minőségű ez a jelentés. Nagyon fontos. Úgyhogy rátesszük szívesen szívesen rávettük a napirendre, rátettük a napirendre, hogy beszéljünk a fiatal gazdák helyzetéről és nehézségeiről. Megadom a szót Kádenbach asszonynak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Wojciechowski úrnak az új szerepében ezt a kiváló jelentést, ezt a témát még egyszer hadd hangsúlyozzam, néhány számra hadd térjek ki, mielőtt rátérünk azokra az ajánlásokra, amelyeket kérünk, hogy vegyenek fel a jelentésbe. Az első, a fiatal gazdák az intézkedések ellenére az ő számuk csökkent, 3,3 millióról 2,3 millióra 2005 és 2013 között hogy általános a, a gazdák száma csökkent, azt tudjuk, de a megművelt felület maradt, tehát egy üzem mag, nagyobb ma, mint régen volt. A jelentés megmutatta, hogy ha megnézzük ezeknek a, az adatoknak a gyökerét, akkor látjuk, hogy nagyon különböző helyzetek vannak a különböző tagállamokban és hogyha mélyre ásunk, akkor az egyes régiókban is nagy különbségeket tudunk megállapítani. Általában én azt gondolom, hogy az ellenőrzés szempontjából egyszerűbb, hogyha olyan rendszerek működnek, eh, eh, amelyek nem túl eh, rugalmasak, de most azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogyha Láss, hogy lássuk, hogy a generációváltáshoz olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek a konkrétan reagálnak a helyszínen felmerült problémákra. A jelentéstervezetet megkapták, abból indulok ki, hogy az árnyék jelentéstevők és az érdeklődők kollégák ezt megnézték. Ami a jelentést és a számvevőszék ajánlásait illeti, ezekhez csatlakoznék. A meglévő intézkedéseket azonban kiegészíteném a meglévő kap keretében azokat az intézkedéseket, amelyek a fiatal gazdák támogatására jöttek létre, és amelyeket kombinálni lehet, ezeket alaposan értékelnünk kell. Azt látjuk, hogy egyrészt a teljes Európai Unióban fontos az összehasonlíthatóság, és fontos, hogy ezek, megnézzük, hogy ezek a teljesítményindikátorok koherensek vagy nem koherensek, ez nem világos egyelőre. És a második ajánlásban még fontosabb az, hogy megnézzük, hogy milyen ö, ö, akadályok merülnek fel az egyes tagállamokban, amelyek megakadályozzák azt, hogy a fiatal gazdák átvegyék az üzemeket. A másik kérdés pedig az, hogy melyek azok az akadályok, amelyek azt okozzák, hogy az idősebb gazdák nem adják eh, át a gazdaságot, ez talán a nyugdíjrendszer, vagy, vagy a készség arra, hogy a fiatalok átvegyék az üzemet. 2020 eh, után a közös mezőgazdasági politikában látni kell, hogy vannak olyan politikai intézkedések, amelyek egyértelmű intervenciós logikát vetnek fel. Wojciechowski kollega ezt már kifejtette, és azt gondolom, hogy a következő aspektusokat itt figyelembe kell venni. Először is volt szó az akadályokról, de ez előtt talán még a konkrét szükségletek kérdése, az új gazdák, vagy a gazdaságot átvevő személyek, milyen akadályok ezek földrajzi, agrárspecifikus, szociális, politikai kérdések, ezt mind meg kellene vizsgálni. És meg kellene nézni azt, hogy milyen politikai intézkedésekkel lehet eh, megnézni azt, hogy hogyan lehet támogatni azt, hogy megtörténjen a gazdaság átvétele vagy átadása. Milyen öm, formák ö, képesek erre? Vannak különböző támogatások, közvetlen kifizetések, általányösszegek. Itt is célzottan kell megvizsgálni, hogy mely intézkedés, melyik pénzügyi intézkedés konkrétan melyik szükségletet elégíti ki leginkább. Egy további pont, eh, amelyből kiderül, hogy eh, nagyon sok információra van még szükség, információs intézkedések egy esetleges eh, korábbi átadásra vonatkozóan, hogy a fiatal gazdák ki tudják használni ezeket a támogatásokat. Illetve a hármas pont a KAP intézkedések 2020 után, hogy fognak kinézni a tagállamokban, tehát az egyértelmű kritériumok felhasználása. Azt láttuk, hogy ezek a kritériumok bizonyos értelmezési mm, skálának vannak alávetve, és hogyan lehet elérni azt, hogy a támogatás valóban főleg a mezőgazdasági tevékenységre koncentrálódjon. Tehát ez legyen a fő tevékenység. Tehát jobb minimális elvárásokra, elvárás katalógusra van szükség, aminek mindenképpen meg kell felelni a támogatáshoz, illetve a költségvetési eszközök megfelelő felosztása is felmerült, hogy ezek az eszközök az egész időszakra rendelkezést álljanak, hogy ne használjuk ezt föl rögtön az elején, eh, a tervezés időszak elején, és utána ne álljon rendelkezésre támogatás. A kap intézkedések 2020 eh, után ezt a eh, problémás területet a különböző támogatási ágazatokban, a mezőgazdaságban, strukturális alapokban eh, léteznek, de nincs megfelelő eh, indikátor. Ami általánosságban ennek a jelentésnek a eh, tartalmát illeti, ezen túl megy ez a megjegyzés, de nagyon fontosnak tartom, hogy megemlítsem, mégpedig azt, hogy az a problematika, amit fölmerült, ez nem csak pénzügyi eszközökkel, vagy pénzügyi politikai ösztönzőkkel e, tudjuk megoldani, hanem egy olyan kérdésről van itt szó, e, amelyet közösen kell megoldani gazdasági, társadalmi területen, akik a mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, nekik is hát élhető körülményeket kell biztosítani, finanszírozás, nyugdíj, e, vagy a e, gazdák e, partnere, aki esetleg nem akar a mezőgazdaságban dolgozni, de mezőgazdasághoz közel akar dolgozni. Tehát a vidéket egyszerűen vonzóbbá kell tenni E, e, egy kicsit szélesebb megközelítést kell alkalmazni, ez valószínűleg jobban megoldja a problémát, mint hogyha csak pénzügyi megoldásokból indulunk ki. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Köszönöm a mezőgazdasági bizottság elnökét, Szikierszki kollégát és a mezőgazdasági kollégákat általában meghívtuk, a gazdáktól megtanulhatjuk azt, hogy hogyan nyerhetünk. Az Európai Parlament 34 millió euró további támogatást adott a fiatal gazdák támogatására, miután bemutatták a számvevőszék részéről, hogy nem sikeres ez a program. De hát ezt komolyan kellene venni. A számvevőszék abból azt mutatta be, hogy nem lehet így folytatni, ahogy eddig csináltuk hogyan lehet valóban ösztönözni a, gazd, a generációváltást. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy a fiatal gazdák programok, programok a teljes rendszer szubvencióját jelentik, nincsen irányítási lehetőség, én csak azt tudom mondani, hogy ha így folytatjuk, akkor a mezőgazdasági kiadásokat, támogatást teljes mértékben diszkreditáljuk. Schmidt asszony, köszönöm szépen. A legtöbbet eh, Kádenbach asszony, legtöbb dolgot már Kádenbach asszony és az elnök asszony már említették. Én eh, támogatásként eh, hadd mondjak el valamit. Én a szükséglet elemzést nagyon fontosnak tartom. És most, ha a fiatal gazdák szükségleteit nem vizsgáljuk meg, akkor megint csak az lesz, hogy pénzt lapátolunk valahova, egy nagy lyukba, és nem tudjuk, hogy valóban oda jut-e ez a pénz, ahova, ahol erre szükség van. Vagy egyes fiatal gazdák, a gazdákat kétszeresen, háromszorosan is támogatunk, másokat meg egyáltalán nem. Az információ ami a gazdák jövedelmét illeti, mennyire profitábilis egy gazdaság. Ezeket a témákat meg kell vizsgálni. Hogyan, biz, hogyan indokolja az Európai Bizottság azt, hogy nem készítenek szükségletelemzést, mielőtt a támogatást kifizetik? De vannak itt más furcsaságok. Az első pillérből származó pénzek hogyan támogassák a generációváltást, hogyha csak akkor lehet ezt igénybe venni, hogyha már gazdaként elkezdte a működését valaki. az vizsgált országokban egy, egyetlen hatóságnak sincs arról világos képe, hogy milyen támogatásokat nyújtanak nemzeti és európai szinten. Ezt elemezni kell, mielőtt fel tudunk lépni. Äh, ich möchte auch noch gern wissen, ähm, wie man die Auswahlkriterien für die aztán a második pillérből származó támogatás kritériumainak meghatározásakor hogyan lehet jobban eljárni, hiszen itt is a legjobb eh, projekteket akarjuk támogatni, hiszen ez nagyon fontos. Nem lehet az, hogy az érkezési dátum szerint eh, osztogatjuk a pénzt, aztán ha elfogyott, elfogyott. Nagyon sok információ van még, eh, amelyekre szükségünk lenne, hogy konkrétan lássunk, hogy hogyan lehetne javítani a helyzeten. Az Európai Bizottságot, illetve a számvevőszéket is arra kérjük, hogy ezeket az információkat állítsak rendelkezésre, és pontosan nézzük meg azt, hogy hova megy a pénz. Köszönöm. Szávámá képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondjak köszönetet Hojcsakovszki úrnak, a számvevőszék tagjának, hogy tájékoztatott bennünket eh, erről a világos és jól struktúrált jelentésről. Vannak ebben bizonyos konkrét eh, megjegyzések, megfigyelések, ajánlások, és azt gondolom, a jelentéstevőnek is köszönettel tartozunk, Kádenbach asszonynak. Szinte mindennel egyetértek, ami elhangzott. Mi itt a fiatal gazdák helyzetét vitatjuk meg, ami nagyon fontos, hiszen, ahogy látjuk, az egyik legfontosabb mezőgazdasági országban nagyon gyorsan öregednek el a gazdák, öregednek a gazdák, és nagyon hát szomorú látni azt, hogy nincsenek fiatalok, akik át akarják venni a gazdaságokat. Milliókkal támogatnánk ezeket a gazdákat, de maga a munka nem annyira vonzó, hogy vállalják ezt a kihívást. Ami az Európai Uniós politikát illeti, el kell mondanom, hogy ez évtizedekig jó szolgálatot tett, de Eh, tényleg hihetetlen, hogy 2017-ben még mindig egy olyan rendszerre rendelkezünk, főleg az első pilléről beszélek, amiben láthatjuk a számvevőszéki jelentésből is, hogy ez egyszerűen ennek nincs értelme. Nincsen általános szükségletelemzés, fiatal gazdákról van szó, de ez annál messzebb mutat, ez túlságosan standardizált, nagyon nem igazán tükrözi vissza az általános célkitűzést, a generációváltást. Összességében nagyon nagy a rendszer, a kaprendszer e, első pillérének teljes megújítására van szükség. Miután ezt e, jó darabig vizsgáltam és elemeztem, és megnéztük a post-Brexit MFF-et is. Nagyon fontos az, hogy lépjünk, fellépjünk. Ez nem azt jelenti, hogy a kapott drámai módon csökkenteni kellene. Az a pénz, amit költünk, ezt, vagy kiadunk, ezt felelősebben kell ö, ö, kiadnunk, meg kell vizsgálnunk az eredményeket, és hogyha nem látjuk az eredményeket, akkor a pénzt át kell irányítani. A bizottságtól kaptunk bizonyos előzetes információt, és hogyha ez tényleg így van, akkor nagyon érdekes beszámolóra számíthatunk. A bizottságtól azt szeretném megkérdezni, hogy szükségesnek látják-e azt, hogy valóban drámai változásra kerüljön sor, az első pillér és a második pillér összekapcsolódásával kapcsolatban hogyan tudunk a tagállamoknak nagyobb, hogyan tudjuk a tagállamokat jobban bevonni abban, hogy eldöntsük, hogyan lehet a pénzeket hatékonyabban felhasználni. Persze ezzel egy időben egyértelműbb kritériumokra is szükség van, hogy lássuk az eredményeket előre. Tehát ugyanarról az egyenletről, ugyanarról a összefüggésről van szó, amikor az Európai Uniós költségvetésről beszélünk, de számos dolgot figyelembe kell venni, és nem csak egy dolgot. Ez az egyik probléma, amivel szembenézünk az európai költségvetésben, hogy egy dologra koncentrálunk, és nem a teljes képet vesszük figyelembe. Ami a fiatal gazdákat illeti, valóban ez nagyon fontos, de ezt nem lehet megoldani anélkül, hogy megnéznénk az egész KAP rendszert 2020 után, hogyan tudjuk az első pillért használni, hogyan tudunk eredményeket követelni, és hogyan tudjuk a költségvetést a legokosabban, bölcsebben végrehajtani. Köszönöm szépen, Szikieszki képviselő kap szót. Myślę, że wszystkim nam e, nasuwa się pytanie. Köszönöm. Mindegyen felteszünk magunknak bizonyos kérdéseket. Kádán asszony, az jelentéstevő is föltett e, néhány kérdést, és másoktól is hallottunk kérdéseket. Mi mindennek az oka? Miért alakulnak így ezek a mutatók? Miért láthatjuk ezeket a jelenségeket? Mit tehetünk azért, hogy javítsunk a helyzeten? Tudjuk, hogy a mezőgazdasági vállalatokban, gazdaságokban vannak bizonyos preferenciák, ugye egy-egy gazdasági vállalkozásnak több tagja van. A gazdák megpróbálják a problémákat megoldani, úgy látják, hogy nincs elég nincs elég beruházás, nincs elég termőföld, és a termőföld nem mind, termőföldet nem mindig a gazdák kapják meg, ez pedig egy általános jellegű probléma. Erről egyébként már készült egy jelentés, tehát arról, hogy a termelőföld sokszor egy kézben központosul, és pontosan a gazdák nem jutnak hozzá a termőföldhöz. Tehát kérdésfeltevésünkben meg kell nézni te a, az egyéb aspektusokat is, például a bevétel kérdését, ugye elvileg a bevétel felének a mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, másik felének máshonnan. Aztán az infrastruktúra, az életminőség, ezek is releváns kérdések bizonyos tagállamokban gyengébb az infrastruktúra, de vannak olyan tagállamok, ahol ez nem jelent gondot a fiatalok esetében, tehát sokszor nem jelent gondot az, hogy a fiatal gazda átvegye a családi gazdaságot, vagy a munka lehetőségek aránya is fölmerül, tehát ezeken a területeken valamilyen más munka lehetőség elérhető. Aztán úgy gondolom, hogy a tagállami feltételrendszerek is elgondolkodtatóak. Sokszor egy kézben koncentrálódik a termőföld, mint említettem, ezt, ezt a problémát valahogy meg kell oldani. Ha például az európai mezőgazdasági modellt nézzük, akkor nem csak a legerősebb túléléséről van szó, hanem mondom, a koncentráció, a termőföld koncentrációs probléma, és az is nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő bevétel a gazdák számára. Ezeket mind nem szabad figyelmen kívül hagyni. Köszönöm. Flanagan kolléga következik. Köszönöm szépen, köszönöm. Ez egy nagyon-nagyon érdekes jelentés volt nagyon fontos információkat tudhatunk meg ebből, és azt gondolom, hogy ennek hatása lesz a döntés hozatalra, a szakpolitika kialakítására. Láthatjuk, hogy nem újulnak meg a gazdag generációk. Ez nagyon aggasztó, de ennél még aggasztóbb az, hogyha figyelembe vesszük, hogy az EU-s költségvetés hogy fogjuk elkölteni a jövőben, nyomás érkezik olyan szempontból is, hogy na, hogy az Egyesült Királyság kilép, illetve egyre több pénzt költünk majd védelemre, más dolgokra, az ilyen jelentések kiválóak, nyilván nem az üzenet átadóját kell kárhoztatnunk, de nagyon-nagyon aggasztó dolgok ezek, és aggasztó az, hogyha a mezőgazdaságra nem költünk elég pénzt, össze kell fognunk, és valamit tennünk kell. Mióta elkezdtem itt dolgozni, azóta ez újdonság, hogy a néppártiakkal, egy, néppártiakkal egyet tudok érteni. Ők is azt mondják, hogy a költségvetést nem megfelelően osztják fel, akár az angol királynő túlzott költségvetési részesedésére is beszélhetünk, ők kapják a pénzt. Nos, hogy az ember asztalos, fodrász, vagy bármi is a munkája, hogyha az ember tudja reggel, amikor indul munkába. Hogyha az ember úgy indul el a munkába, hogy veszteséges lesz, akkor nem tudja az ember meggyőzni a társait arról, hogy valójában munkát kell végezni. Mindenki szeretné megélni. Hogyha a gazdák megkapnák a terményeikért a szükséges értéket, az nyilván megváltoztatna a helyzetet. Az EU támogathatja a gazdákat, de strukturális támogatásra is szükség van. Nem szabad, nem szabad a nagy multinacionális cégeknek lehetővé tenni azt, hogy mindent ők vigyenek a piacon, hogy ők taroljanak. Hogyha ez így marad, akkor az emberek nem fognak gazdaként dolgozni vannak olyan gazdák, akik szeretnék ezt tovább művelni, de ezt egész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, mert csődbe mennének, ugye valamit tenni kell. Egyébként a jelentés óta volt egy változás, az Agri szakbizottság elnöke is elmondhatja ezt, hogy az Omnibus csomagon sokat dolgoztunk, és a fiatal gazdákra vonatkozóan ajánlásokat fogalmaztunk meg, és elképzelhető, hogy ennek eredményeképpen majd jobb árat kapnak a gazdák a terményeikért. Nem tudom, hogy a bizottság hogyan vélekedik mindenről, illetve a, a számvevőszék hogyan gondolkodik erről. Azon a fiatal gazdák, akik egy családi vállalkozásban dolgoznak, 45 évig ők is megkapnák ezt a támogatást, ez jó hír, ez egy plusz kiegészítés, de például az ír esetben, nem tudom, mit gondolnák erről, a fiatal gazdák nem mindig kapják meg az teljes öt éves időszakra ezt a, ezt a támogatási kiegészítést, tehát ezt meg lehet kerülni. Nem tudom, hogy erről mit gondol a számbevőszék, illetve a bizottság. Tehát vannak olyan tagállamok, ahol ez nem működik, és eh, szégyenkezzen mondom azt, hogy Írország is megpróbálja ezt megkerülni. Nem, ha lehet, nem fizeti ki a fiatal gazdáknak ezt a plusz támogatást egyáltalán. Nem tudom, hogy erről lehet-e beszélni, de kiváló a jelentés, mondom, nem akarom kárhoztatni az üzenet átadóját, de hát mit tegyünk, hogyha egyszer rossz ez a, rossz a helyzet. Nagyon fontos, hogy a gazdák megkapják a mezőgazdasági pénzeket, sajnos egyre kevésbé ez a helyzet. Köszönöm, Szala Frankó. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a szembevőszéknek a jelentést, és köszönöm a jelentéstevőnek a véleményét, munkáját is. Ez a jelentés egy nagyon-nagyon érdekes elemzés arról, hogy mi a, hely, mi a hatása a kapnak de egy konkrét ágazatot vizsgál, vagy egy konkrét területet vizsgál ez a jelentés, hogy mennyire újulnak meg a családi gazdaságok. Drámai esést, visszaesést láthatunk be a fiatal gazdák számában is, de összességében a gazdák számában is. évről évre csökken a gazdák száma, és nagyon érdekes elemzést hallhattunk arról, hogy mennyire hatékony a kap támogatása. Ugye a kap megpróbálja azt elérni, hogy a fiatal generációk ott maradjanak a mezőgazdasági tevékenység közel, közelében, és továbbra is vidéken éljenek, és mezőgazdasággal foglalkozzanak. az Európai Unió demográfiai jelenségeinek kontextusában kell ezt vizsgálni. Ezzel kapcsolatban van egy fehér könyv, Európa az egyetlen olyan kontinens, amely nettó számokban népességet veszi, tehát ahol fogy a népesség, ez 30-40 millió évente. Nos, megpróbáljuk elérni a kapcélkütőzéseit. Egyrészt, és ezzel párhuzamosan pedig megpróbáljuk azt elérni, hogy a fiatal gazdák mezőgazdasággal foglalkozzanak, és ez létfontosságú ahhoz, hogy megmaradjon az európai modell. a talajra, az, a levegőre, a biodiverzitásra nagyon nagy hatással van a gazdák tevékenysége. Hogyan lehet ezeket a célkütőzéseket összeegyeztetni? Szárváma úr azt mondta, hogy a teljes kontextust kell vizsgálnunk. Hogyan lehet a célkütőzést javítani, hogy megváltoztassuk a pénzük elköltésének mondját, hogyan lehet sikerre vinni ezt a kérdést, természetesen úgy, hogy figyelembe vesszük a számbevőszék elemzését. A jelentéstevő asszonyhoz kapcsolódóan azt mondanám, hogy az elemzésének a négyes pontja nagyon fontos, hogyan lehet elérni azt, hogy a bizottság és a tagállamok javítsák az értékelési rendszert, illetve a nyomonkövetési és monitoring rendszert a, a különböző alapok felhasználásával kapcsolatban, tehát az alapok valóban elérik azt a célt, hogy a gazdák ott maradjanak a gazdaságokban, és a fiatalok is folytassák ezt a tevékenységet de nagyon sok tényezőt figyelembe kell venni az elemzés elkészítésekor, hogy valóban működik a rendszer, és hanem miért. Jó lenne, hogyha a kap reformja kapcsán lennének olyan mechanizmusok, amelyek foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, amire a szembeviszik az imént rávilágított, és egyáltalán hogyan lehet javítani a helyzetem. Szerintem a kap rengeteget változott, a közös mezőgazdasági politika kezdete óta, ugye Róma óta megváltozott a helyzet, akkor ugye az volt a cél, hogy az európai piacot ki tudják elégíteni az európai gazdák. Azóta nagyot változott a világ. Tegnap a szemvevőszék elnökével elemeztük a 2018-as év prioritásait, illetve az éves jelentést, és nem mondhatnám, hogy itt insignifikáns mennyiségekről lenne szó a mezőgazdaságban. Hát Fenegen úr azt mondta, hogy más prioritásokra vonunk el célt a mezőgazdasági politikából, de szerintem a kap még mindig egy nagyon komoly eu prioritás, de vegyük figyelembe, hogy a mezőgazdaságunk paraméterei megváltoztak, egészen más tevékenységet végeznek a gazdák, elég nehéz a általános világpolitikai helyzet, a globalizáció által jelentett kihívásokról is beszélni kell. Tehát egyrészt az európai modellt kell meg, megvédenünk, másrészt pedig kérdés, hogy megfelelően finansz, megfelelő finanszírozást adunk-e a gazdáknak azért, hogy elérjük a célkitűzéseket. Azt hiszem, hogy sajnos a fiatal gazdák területében nem nagyon lépünk előre, Örülök annak, hogy beszélünk ilyen kérdésekről, ez egy nagyon fontos vita. Megnézzük aztán, hogy a vidékfejlesztési folyamatok hogyan alakulnak, ez is egy nagyon fontos vidéki téma, de nagyon hasznos mondom, hogy beszéljünk erről, hiszen egyrészt a kap reformja kapcsán ez mindenképpen megtárgyalandó téma, hogyan lehetne tehát ezt a problémát megoldani, és hogyan lehet hatékonyabb kritériumokat bevezetni, hogyan lehet hatékonyabb eredményeket elérni, hogyan lehet közelebb kerülni a célkitűzéseink megvalósításához. Ezt szeretném volna mondani, ezt szeretném volna mondani ezzel a rendkívül aktuális témával kapcsolatban, és köszönöm még egyszer a jelentést. Ja, für die Kommission Frau Bourgeau. Bourgeau asszony a bizottság részéről parancsoljon. Uh, Madam Chair, Miss, Mrs. Kadenbach, uh, Miss... Uh, Elnök asszony, Kadenbach asszony, Wojciechowski úr, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét, örülök annak, hogy ezen munkadokumentum tervezettel kapcsolatban vitát rendeztek. A bizottság is úgy véli, a bizottság is osztja a számvevőszék véleményét, megfelelő támogatást kell adni a fiatal gazdáknak, hogyha azt akarjuk, hogy fenntartható maradjon a, gazdas, a gazdálkodás, a mezőgazdasági tevékenység. Az elmúlt kap reform kapcsán már alaposan elemeztük ezt a kérdést, a vidékfejlesztési eszköz, eszközt erre is kalibráltuk, és az első pilléren belül ezt az új gazdák, kifejezetten az új gazdákra kitalált eszközt régiben eh, indítottuk el. Én csak 2015-ben kezdtem el ezzel foglalkozni, úgyhogy sok időnk nem volt erre a generációk megüllása. Nagyon fontos téma. hogy ezt a problémát megoldjuk, ez egy nagyon hosszú folyamat, nagyon bonyolult, nem csak a kapon múlik ez, nem szabad a gazdasági helyzettől elszigetelten ezt kezelni, illetve meg kell nézni azt, hogy az ágazat maga struktúrálisan hogyan alakul, illetve nagyon fontos a regionális és a tagállami jogszabályok mikéntje is, illetve megléte is. A termőföldhöz való hozzájutás kérdését is vizsgálni kell, illetve, hogy a termőföldet a termőföldet vajon valóban termőföldként használják-e. Az legutóbbi kap reform alapján a, a, a, alkalmával nagyon sok új intézkedést indítottunk el, plusz intézkedés a fiatal gazdák, plusz támogatás a fiatal gazdáknak, ez most, ez is most kerül bevezetésre. A bizottság többször javasolta azt, hogy nem csak ezeket a kifizetéseket kell az első pillérben vizsgálni, a fiatal gazdák esetében az alap támogatásokat is vizsgálni kell, tehát ez, ez a plusz kiegészítés, ez valóban csak egy plusz, összességében kell vizsgálni a fiatal gazdáknak adott juttatásokat, tehát első pillér, második pillér, illetve tagállami támogatások. Vidékfejlesztés. A külön jelentés foglalkozik azzal, hogy a fiatal gazdák kezdeti fázisban milyen támogatást kapnak, egyéb támogatásokat is igénybe vehetnek. Knowledge transfer, különböző szolgáltatások, illetve szaktudással kapcsolatos képzések. A 2014-2020-as időszakban több mint százezer fiatal gazdát támogatunk. Az első pilléről beszéltem az imént, tehát, hogy nem csak az első pillérben nyújtott támogatásokat kell számba venni, hanem a második pillért, illetve az összes többi forrást is. Alaposan elemeztük azt, hogy a kapnak milyen hatása van az új generációk mezőgazdasági tevékenységnél való marasztalására, marasztalására és jövőben erről egy szakvéleményt adunk ki, illetve a bizottságnak lesz egy nyilatkozata, amelynek egyik témája pontosan ez, tehát az új gazda generáció kérdése. Elhangzott az is, hogy a tagállami jogszabályok is meghatározóak, Nagyon fontos a teljesítmény kérdése, és ezzel is foglalkozik majd ez a közlemény. Néhány konkrét kérdést is kaptam. Első, milyen szükségletei vannak a fiatal gazdáknak, ami az első pillért illeti, Nagyon fontos az a támogatás, ami jövedelemkiegészítést jelent a gazdák számára. Itt az egyszerűsítésre kell törekedni, illetve az első pillérbeli támogatások logikáját kell követni. Ez egy éves leegyszerűsített, leegyszerűsített kifizetés. Nagyon sok a kezdeményezett, 7 millió. És hát nem szoktuk minden egyes kérvényezőt alaposan átvilágítani. Mondom, ez egy jövedelem kiegészítő támogatás. A projekt kiválasztási rendszer bevezetés az első pillérben elképzelhető, meg kell nézni, hogy ez mennyire életképes. Második pillér Nos, nagyon fontos, a szükségleteket fölmérjük, és az összes lehetséges eszközt, akár helyi szinten is fel tudjuk használni a helyzet javítására. Vidékfejlesztés, nagyon fontos, hogy célzott támogatós, támogatást kapjanak a farmerek, ehhez pályázati úton lehet kivál, hozzájutni, tanácsadói kapacitásra is szükség van, és mondom itt is a szükségletek felmérése. A vezérfonal ezt a tagállamoknak kell megtenni. Még egy kérdés az omnibusszal kapcsolatban. Azt hiszem, valójában nem itt kéne erről beszélni, de hát Felegen úr ezt felvetette. Most már tényleg 5 évre kaphatják meg ezt a plusz támogatást a fiatal gazdák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem értettem, hogy mi az Európai Bizottság terve. Nem értettem, hogy most mi lesz, mert a számvevőszéki jelentés szerintem nagyon lesújtó. Írni fogunk a főigazgatónak, mert tisztességtelennek tartom. Kérem, ne értsen félre, ez nem személyeskedés, de Elfogadhatatlannak tartom, hogy ide küldenek egy osztályvezetőt, aki az eddigi ö, politikát ö, kell, hogy kimagyarázza. Erre vannak a felettesei. Két lehetőség van, vagy követeljük, hogy a főigazgató jöjjön ide, és még egyszer napira tűzzük majd egy későbbi ülés alkalmával a kérdést, vagy pedig folytatjuk, de szerintem nem hagyhatjuk ennyiben. Nem önnel személy szerint van gondom, egyszerűen igazságtalannak tartom önnel szemben is, hogy önt küldik ide, hogy állja a sarat egy ilyen kudarcos történet kapcsán. Szerintem még egyszer tűzzük napirendre a kérdést, és aztán a főigazgatóval még egyszer megvitatjuk majd a fiatal gazdák számára létrehozott programot. Kádemba képviselő, én is csatlakoznék ehhez a javaslathoz, mert két dologtól félek. Az egyik az, hogy Egyszerűen csak elfogadjuk, hogy az agrártámogatások nem érnek célt, és aztán a végén majd nem költhetjük el ezt a pénzt. Greszle asszonyhoz csatlakozom ebben. Másrésztről nem tehetünk úgy, mint hogyha minden rendben lenne, és nem kellene változtatni a dolgokon. Szerintem a közös agrárpolitika célja a jövőben is az kell, hogy legyen, hogy Európában fenntartható módon jó minőségű élelmiszereket termeljünk, és ebből meg tudjanak élni megfelelően a gazdák is. Ezt biztosítani kell. Emellett a más termelési körülmények között létrehozott termékekkel szembeni versenyt is állnia kell ezeknek a termékeknek, és azon is, arról is gondolkodnunk kell, hogy az adófizetők pénzét megfelelően költjük el. Sajnos egy jelentés nem ez utóbbiról tanúskodik. Elnök, holnap Hogan biztos úrral is tudunk eszmét cserélni, és akkor majd rákérdezünk esetleg erre is. Köszönöm önnek az információkat, zárásképpen Bolcsakovszki úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a képviselőknek a vitát, köszönöm Schmidt asszonynak, Szárvama úrnak, Szikierszki úrnak, Szalafranka úrnak, a bizottság képviselőjének is köszönöm. Röviden, kitérnék az értékelés problémájára, az evaluációra. Be fogom mutatni a vidékfejlesztési folyamatról szóló különjelentést is, a vidékfejlesztési programozás rendkívül fontos ügy. Túl nagy, túl későn, túl hosszú és túl célorientált, ezeket a jelzőket használhatnám, és a legfontosabb a túl késői jelző, ugyanis már nekik álltunk a kap következő időszakának tervezésének, viszont még nem elemeztük ki az előző időszakot. 2017-ben a vidékfejlesztési programoknak az erre szánt összegeknek csak 10%-át költöttük el, 7 évvel ezelőtt 70%-os volt ez az arány. Neki láttunk a jövő tervezésének, miközben nem értékeltük még ki az előző időszakban zajló végrehajtást, vagy zajlott végrehajtást. Ami az akadályokat illeti, Kádenbach asszony szólt erről a témáról. A legfőbb akadály a termőterülethez való hozzáférés. A fiatal gazdák kaptak egy kérdőívet, és ennek alapján kiderült, hogy a legfőbb probléma a termőterülethez való hozzáférés. Az utolsó dolog pedig, remélem nem úgy értelmezik a jelentésünket, hogy megpróbáljuk csökkenteni a gazdáknak folyosított támogatásokat. Én lennék az utolsó személy, aki azt mondja, hogy nem kell támogatni gazdákat. Az európai mezőgazdaságnak támogatásra van szüksége, de a támogatásokat célzottabban kell felhasználni, hogy ténylegesen eredményesek is legyenek. A fiatal gazdák problémája nem csak abban áll, hogy nem kapnak elég pénzügyi támogatást. Igazuk van, amikor azt mondják, hogy sok más egyéb intézkedést is foganatosíthatnánk a generációs megújítás elérése céljából. Ez egy komplex, bonyolult kérdés, nem csak a pénzügyi támogatással függ össze. Köszönöm még egyszer, és ha megengedik, még egy utolsó mondatot mondanék. Hölgyeim és uraim, a mezőgazdaságban egy hosszú távú kitekintésre van szükség. Nem 7 évben kell gondolkodni, hanem 27 évben. A gazdaságok csökkenése nagyon súlyos probléma. Felmerül a kérdés, hogy 2040-ben, 2050-ben hány gazdaság működik majd Európában, mekkorák lesznek ezek. Továbbra is a családi gazdaságokra támaszkodunk, vagy a nagy ipari gazdálkodás oldalára állunk. Mindenképpen egy hosszú távú perspektívára van szükség. Nem elég hét évben gondolkodni. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathattam a külön jelentést. Köszönöm. Ja, die Frau Kollegin Ayala kurz. röviden. Sí, solamente, es que justamente... Igen. Pont azzal kapcsolatban, amit eh, az imánt mondott Wojciechowski úr, a számvevőszék végzett egy mély elemzést? Régióra lebontva? A földtulajdonról? ezt szeretném kérdezni, és ugye nem csak az a kérdés például Spanyolországban, hogy van-e megfelelő készpénze a gazdának, hogy meg tudja vásárolni a földterületet, mert itt egész másról is szó, szó van, itt vannak történelmi eh, hagyományok is, Spanyolországban is, vagy akár Görögországban is, tehát a föld tulajdon átadása egy nagyon-nagyon komoly és bonyolult kérdés Európában. Ezzel foglalkozott-e vajon a számvevőszék? No, this, this, this question uh, not question for audit because the then Ez nem olyan kérdés, amelyet az audit alkalmával vizsgáltunk. De teljesen egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. A földterülethez, a termőterülethez való hozzáférés nagyon fontos, ez nem az ellenőrzésből származó információ, de az én hazámban, Lengyelországban például, amikor legutóbb megváltoztatták a vonatkozó jogszabályokat, akkor megszabtak egy felső határértéket arra vonatkozólag, hogy mennyi területet vásárolhat olyas valaki, aki nem gazdálkodik aktívan. Ezt a kérdést nem vizsgáltuk az audit során, mert a tagállamok jogalkotása nem képezheti tárgyát az ellenőrzésünknek. Rendben, akkor... Mikkeldenbach asszony, szót kérnem, akkor a napi rendi pont végéhez érkeztünk, és a nyilvános ülés végéhez is. Köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönöm a hozzászólásokat, és kérném a kollégákat, akik nem maradhatnak, hogy gyorsan és csendben hagyják el a termet.